Good morning. Oh. Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a jelenlévőket, mindenkit. Üdvözlök a mai ülésünkön itt a FAM bizottságban. Nagyon átfogó napirendünk van, és hogyha a napirendre tekintünk, akkor a közleményem között egy szerepel. Remélem, hogy mindenkinek van lehetőség, hogy felírja ezt. Kratzas asszony jelentésére vonatkozik ez, amely a szavazás napirendi pontban szerepel. A frakciókkal egyeztetve és Kratza asszonynal egyeztetve elhalasztjuk a szavazást, és ez azt jelenti, hogy ma lehetőségünk van arra, hogy Kratza asszony jelentéséről tovább vitázzunk és itt a napirend hetes pontjában szeretnénk ezt megtárgyalni a szavazások után. Örülnék, hogyha ezt feljegyeznék. Egyébként nincsen más javaslata napirend módosítására, tehát így a napirendet elfogadottnak tekinthetjük. A kettes pont most az ön további közleményei, tehát itt annyit szeretnék mondani, hogy Strasbourgban május 9-én egy különleges ülést szervezünk, tehát május 9-én 1 óra és 2 óra 30 között, és itt ez azért kerül megrendezésre, mert sietünk a témánkkal, hiszen szavaznunk kell. Tehát május 9-én Strasbourgban egy külön ülést tartunk. A május 25 rendes ülésünkön, és ezt is szeretném, hogy a feljegyeznék, vitát tartunk majd Margot Wallström asszonynal, aki az ENSZ különleges tanácsadója a konfliktus területeken történő szexuális erőszak tekintetében. Ezt a megbeszélést a Fejlesztési Bizottsággal együtt szervezük majd. A hármas pont, elnézés, a kettes pontban. Ennyit szeretem volna mondani, most áttérünk a hármas pontra. A hármas pont pedig a jegyzőkönyvek elfogadása de Kosta asszony szeretne hozzászólni. Köszönöm. Ami a Malmström asszonynal történő eszmecserét illeti, esetleg jó lenne, hogyha kihasználnánk ezt a lehetőséget arra, hogy a bevándorló nőkről is beszéljünk. Főleg akkor, hogyha belegondolunk, hogy Észak-Afrikában mennyire nehéz a helyzetük, és Európában is. Esetleg szót ejthetnénk arról, hogy a nők helyzete milyen ebben a helyzetben. Szerintem nőgyi bizottságként el kellene gondolkodnunk azon is, hogy ezeknek a nőknek milyen a helyzete. És szeretnénk néhány tanácsot is megfogalmazni a bevándorló nőknek. Nem tudom, hogy ez megfelelő időpont a javaslatra, de mégis szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Kosta asszony a megjegyzéseket. Szeretném csupán tisztázni, hogy eh, ez a látogatás a korábbi biztosot illeti, nem Malmström, hanem Wallström asszony, tehát a korábbi EU biztos jön el hozzánk, Wall, és nem Malmström asszony. Tehát most akkor fogadjuk el a január 31-i a március 30 és a március 24-i ülési jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyveket megtalálják a mappájukban, és hogyha nincs kifogásuk, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyveket. Ez most megtörtént. Most akkor áttérünk a szavazásokra. Az első téma, amelyről szavazunk, egy vélemény, és pedig különféle szakbizottságok nyilatkoztak erről, ez pedig a versenyképes, fenntartató és befogadó Európa számára szóló új többéves pénzügyi keret. Február 16-án döntöttünk úgy, hogy írunk egy írásbeli jelentést erről, és számos kolléga nyújtott be módosítót, tehát most szavazunk, de mielőtt szavazunk, Janakodakis asszony kért szót és kap. Um, sorry, sorry, miss. I seem to... Sajnálom. Elvesztettem a kártyámat. Nem elfelejtettem, hanem elvesztettem, ami rosszabb. De igazából ez két és fél év alatt nem olyan rossz, tehát készfeltartásra szeretnék szavazni, ha rendben van. Janakudakis asszony kiváló a kézfeltartás is, felírjuk. Akkor most elkezdhetjük a szavazást a vélemény tervezetről. Tehát ö, megismétlem, befektetés a jövőbe, az új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartató és befogadó Európa számára. Most az ötös mellett ki van? Ellene? tartózkodás elfogadtuk. A hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A nyolcas mellett Két részben, két részben. Első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A második rész mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. A kilences módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 15 ellenszavazat és 10 szavazat mellette arányában. No encontro meu cartão. And now we go to amendments number 10. Most akkor átmegyünk a tízesre mellette. Ellene tartózkodás, elfogad. Number seven. Hetes. Ez okafogyottá vált. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük ezt, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 14 igen szavazat és 12 ellen szavazat mellett. 14-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, az oka fogyottá vált. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-est azt visszavonták, úgyhogy a 20-as következik, ez is visszavonásra került, 21-es mellette. Ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Na jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 14 igen szavazat érkezett, és 12 nem szavazat. 22-es módosító mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egyes számú módosító mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És a záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25 igen szavazat és két tartózkodás mellett. Köszönöm szépen. Most pedig a következő szavazás kerül sorra. Ez pedig a szociális, az általános értékű, érdek, érdekű szociális szolgáltatások jövője, és ovir asszony a vélemény előadó, hogy nagyon fontos véleményről van szó. Számos aspektussal foglalkozik, amely érinti a bizottságunkat és a helyzetet. Tehát nagyon fontos ezeknek a szolgáltatásoknak a minősége, tehát például a gyermekgondozás, nagyon sok formája van ennek. Nagyon lényeges kérdés az, hogy a nők is részt vehessenek a munkaerőpiacon. Most pedig szeretném Ovír asszonynak átadni a szót, hogy vázolja jelentését, mielőtt szavazunk. De nincs igénye rá, nem szeretne szólni, akkor áttérünk rögtön a szavazásra. Igen. Tehát szavazunk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Tízes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette Please, Mrs. Tarabella úr. Sur ma liste de vote, l'amendement 12. Az én ö, szavazólistámmal a 12-est visszavonták. A 12-es nem? Nem. Elnök, elnézést. Itt egy kis félreértésre került sor, Red asszony. Köszönöm szépen. Én azt szeretném mondani, hogy az én 12-es módosítomat nem vontuk vissza. És szavaztunk is róla, mondja az elnök asszony. Tehát szavaztunk a 12-esről, és tovább lépünk a 13-asra. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A kettes kompromisszumról. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk 13 igen szavazat érkezett, és 12 nem szavazat. 17-es módosító mellette. Két részben szavazunk az első részről. Mell, első rész mellett. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. 17-esből mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15 ellenszavazat és 12 igen szavazat érkezett feljegyeztük. Now we vote on amendments 20. 20-as módosító mellette. Elnézést, mondja az elnök asszony. 18-as következik mellette. Ellene, tartózkodás, elutfogadtuk ellenőrizzük. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 18-as módosítóról. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk valóban, hiszen csak 11-en támogatták, és 15-en szavaztak ellene. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es okafogyottá vált, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most jön a 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Így most a 35-ösre lépünk tovább, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk elutasítottuk. De azt hiszem, hogy ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 37-esről. Tizennégy igen szavazat, tizenhárom ellenszavazat érkezett, elfogadtuk tehát. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as. Mert ezt két részben szavazzuk meg. Első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 40 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most jönnek az egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Mrs. Ovir. Ovir asszony kért szót. Megadom. Mikrofon nélkül beszél Ovir asszony. Congratulations! Gratulálok Ovir asszonynak, és megadom a szót. Hadd szóljak pár szót. Köszönöm. Szeretném megköszönni végére hagytam ezt a köszönetet, mert és mert voltak félelmeim. Ugyanakkor a végeredmény mégis egész jól sikerült. Köszönöm mindenkinek, és gratulálok mindenkinek. Köszönöm. Varmt tack Mrs. Ovir. Vi går vidare Köszönöm szépen, Ovirasszony. Most áttérünk a következő szavazásra. Ez pedig a Regi bizottság véleménye, a demográfiai változások és azok következményei az EU jövőbeli kohéziós politikájára nézve címet viseli. A mi szakbizottságunk részéről Záborská asszony az illetékes, és most rögtön át is adom Záborská asszonynak a szót, mielőtt folytatjuk a szavazást. Tehát parancsoljon Záborská asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik részt vettek a vélemény kidolgozásában körülbelül 50 módosító volt. Köszönöm szépen a kompromisszum készséget is. Nagyon átfogó témáról van szó, éppen ezért néhány kompromisszumos javaslatnál mínuszt javasoltam. Elvileg nem voltam ezen módosítók, illetve javaslatok ellen. Azonban ezek az indítványok hozzájárultak ahhoz, hogy a jelentés még átfogóbb lett volna. Számos kompromisszumos indítványt a szövegben figyelembe vettük, és most még egyszer szeretném megköszönni az együttműködést. Remélem, hogy az illetékes bizottság elfogadja majd véleményünket. Köszönöm szépen, Záborszka asszony. Azt kívánjuk, hogy az illetékes bizottság ténylegesen figyelembe vegye a szavazásunk eredményét. De most kezdjük a szavazást. Against. És mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 8 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9 lépünk tovább, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a tízest. Megnyitom a szavazást. lezárom a szavazást, és elutasítottuk, 15 ellenszavazat, 12 pedig mellette érkezett, 11-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 10 ellenőrizzük a 11-est is, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 16-12 arányban. 12-es jön mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 15-ös okafogyattá vált. De szeretnék ellenőrizni a 14-est úgyhogy ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zita. Zita. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk 15-12 arányban egy tartózkodás mellett. 15-ös és 16-os oka fogyottá vált, úgyhogy 17-es következik három részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Harmadik rész mell... Nem. Ez oka fogyottá vált. Az egyes kompromisszum következik. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-ost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15 igen szavazat és 14 ellenszavazat érkezett. A következő okafogyott állt, ezért a kettes kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 46 mellette. E, a 45-öst ellenőrizzük. 45-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk 17-9 arányban e kettő tartózkodás mellett. A 46-os következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 50 mellette, ellene, tartózkodás, ezt szeretném ellenőrizni. Az 50-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk 17-11 arányban. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, ellenőrizzük. Ellenőrizzük az egyes módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Pigar asszony is mellette szavaz, tehát 14 igen szavazat és 13 ellen szavazat érkezett, egy tartózkodás. Tovább lépünk a kettes módosítóra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk hármas mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. És a záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24 igen szavazat és 4 tartózkodás érkezett. Köszönöm szépen, gratulálok Záborszkászonynak. Köszönöm szépen minden kollégának hogy itt voltak az utolsó szavazáson. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést, és köszönöm szépen az összes felelős előadónak munkát. Akkor áttérünk a napirend hetes pontjára. Ez pedig a nők és a vállalat vezetés témát viseli. Egy kis csendet kérek, hiszen szeretnénk áttérni a következő napirendi pontra. Címe a nők és a vállalkozás vezetés. A háttere a jelentés tervezetnek az, hogy a vállalatvezetésben nagyon alacsony a nők részvétele. És Éppen ezért azzal szeretnénk foglalkozni, hogy hogyan lehetne a nők befolyását növelni a gazdasági életben, a vezető pozíciókban. Ez egy nagyon vitatott kérdés az összes tagállamban, tehát roppant aktuális. Miután Redding biztos asszony a kvóták bevezetésének lehetőségéről beszélt. Most szeretném átadni a szót a felelős előadónknak, az illetékes előadónknak, Kráca asszonynak, és utána eszmecserét tartunk. Köszönöm szépen. Én úgy gondoltam, hogy ma szavazunk, hiszen ha mondta volna, hogy ennyire aktuális a téma, amelyről minden tagállamban szó van, akkor máshogy álltam volna hozzá. Még nem volt erről igazából vita, és olyan a politikai klíma, amelyet az Európai Bizottság hozott létre. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy először is az Európai Parlamentnek kellene megragadni a kezdeményezést. Szeretem volna a kollégákat arra is emlékeztetni, hogy ezen parlamenti ciklus eleje óta képviselem azt az álláspontot, hogy jelentést kellene írnunk a témáról. Természetesen be kellett tartani a határidőket, a módosítók benyújtását, a kompromisszumok benyújtását. Úgy gondolom, hogy, illetve úgy gondoltam, hogy ma szavazhatunk, hogy minél hamarabb eljuttassuk az Európai Bizottsághoz az üzenetünket, a tagállamokhoz és a polgárokhoz is. De remélem, hogy minél hamarabb szavazást tarthatunk, Szeretném megköszönni az összes kollégámnak, hogy olyan jó visszhangot kapott a jelentésem, amilyet kapott. Szeretnék köszönet mondani az érdeklődés miatt is, hiszen nagyon sokan érdeklődtek a jelentés iránt, és így sokkal erősebb politikai üzenetet tudtunk megfogalmazni. A kompromisszumoknál szerettem volna az összes gondolatot beleépíteni, a jelentésembe, amelyet kaptam. Nagyon sok módosító volt, amely három-négy bekezdésre koncentrált igazából. Természetesen nagyon nehéz egy kompromisszumos indítványban az összes koncepciót képviselni. Azonban a cél mégis az, hogy világos lesz az üzenet. Néhány szó konkrétan nem szükséges véleményem szerint, azonban a üzenet megvan megpróbálom a kollégákkal egyeztetni ezeket a konkrét üzeneteket. A kompromisszumos indítványokról pedig azt gondolom, hogy tényleg lefedik a problémák spektrumát. Vannak olyan országok, ahol már történtek kezdeményezések. Úgy vélem, hogy ezt is mindenképpen ki kell hangsúlyoznunk. Tehát, hogyha valahol már valami megindult, azt támogatni kell az Európai Unió tagállamában. Másrészt pedig az a helyzet, hogy olyan témákról is szólunk, amelyek azon feltételekkel függenek össze, amelyeket biztosítanunk kell. Tehát, hogyha például embereket alkalmaznak, embereket előléptetnek, az átláthatóság és az objektivitás, illetve a teljesítmény elve kell, hogy irányítsa ezeket. Másrészt azonban a nőket is kell támogatni. Itt van a kettes kompromisszumos indítvány, melynek során hangsúlyozzuk, hogy a cél most ne az legyen, hogy a vállalatok alibi funkciókat teremtsenek, hogy kvótanőket alkalmazzanak. Hogy meghívnak egy-két kirakat nőt a felügyelőbizottságba, igazgatóbizottságba. Nem. Az a lényeg, hogy a nők megfelelő karrier lehetőségeket kapjanak a vállalatoknál. Még egy dolog, amit szeretnék aláhúzni, az, hogy a vállalatoknak is kezdeményezéseket kell tenniük, hogy például a nők karrierjét figyelemmel kísérjék, hogy a nőket bátorítsák a karrierépítésben. Aláhúznám azt is, hogy roppant lényeges az, hogy a munkahelyet és a családot össze lehessen egyeztetni a férfiak és a nők számára. Azt is felvettem a jelentésbe, hogy a tagállamok szorgalmazhatnák ezt, azáltal, hogy ösztönözzék állami eszközökkel is. Tehát például az adópolitikával a nők karrierépítését. Egy további téma, amelyet alá szeretnék húzni, az, hogy lényeges, konkrét, számosítható célokat kialakítani ebben az összefüggésben is utalnék arra, hogy különböző elképzelések vannak, nem csak nálunk, a kollégák részéről, hanem a tagállamokban is vannak elképzelések. Az északi országokban például a nők és férfiak közötti egyenlőség már mindennapi gyakorlat. Aztán vannak olyan országok, ahol a lakosság nagy többsége ellenzi a női kvótákat. Ismét más országokban pedig azt halljuk, hogy el kellene indulni e felé. Nagyon fontos az, hogy a felelősségeket is tisztázzuk, hogy ki konkrétan miért felelős a tagállamok, a vállalatok, illetve az európai szint. Hiszen úgy nem oldhatjuk meg ezt a kérdést, hogy a vállalatok ne kapjanak semmilyen felelősséget. Nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy itt most törvényeket hozunk, mint a farhány borsót, amelyek írásban megvannak, utána a szellemük nem teljesül. Sokkal többet kell tennünk, mindkét oldalon, a kormányzatok és a vállalatok oldalán is. Tehát egy törvény nem elégséges. A vállalati kultúrának is meg kell válaszni, változnia. Megpróbáljuk világossá tenni azt, hogy különféle téren mozognak a felelősségek. Egyrészt legyenek kötelező kvóták a tagállamokban, megkíséreltem kiegyensúlyozott lenni a felelősségek elosztása tekintetében is. Az Európai Bizottság már vállalta a felelősséget, bizonyos intézkedéseket is ígért. Azonban most eh, áttérünk a tagállamok felelősségére és a vállalatok felelősségére. Van itt még egy dolog, amit felvettünk. Általában az a helyzet, hogy eh, a kötelező intézkedéseket remélhetőleg alkalmazzák is a kis és középvállalatok, illetve a nagyvállalatok esetében is. Szükségünk van egy úti tervre és egy vezérfonalra. Azoknál a vállalatoknál, ahol eh, munkaerő hiány van, legyenek például eh, olyan prioritások, hogy eh, a nőket is megfelelő módon figyelembe vezik. Szeretnénk egy olyan vezérfonalat létrehozni, amely segítségével a kisvállalatokat is bátoríthatjuk, hogy többen tegy, többet tegyenek a nők és férfiak közötti egyenlőségért. Nagyjából ez lett volna a véleményem üzenete. A kollégáim segítségével sikerült a kompromisszumos indítványokkal együtt egy jobb szöveget létrehoznunk. Remélem, hogy az üzenetünk eljut minden érintethez, hiszen nagyon komoly témáról van szó. Nem az a lényeg, hogy legyen egy óriási jelentésünk, ahol minden bekezdésben hangsúlyozzuk, ismételjük a témánkat. Egy rövid, velős jelentést szeretünk volna létrehozni, amelyben minden lényeges paraméterről szó van, a felelősségvállalás különféle szintjeiről. Ezeket szerettem volna mindenképpen még egyszer megjelentetni. Tehát egy rövid, érthető üzenetet szerettünk volna megfogalmazni a közvélemény számára, amely még nem foglalkozik túl nagy érdeklődéssel ezzel a témával. A politikában meglévő kvóták esetleg eh, most már elfogadottabbak, hiszen eh, számos nő van a regionális közgyűlésekben, nemzeti parlamentekben, önkormányzatokban. Ők már teljesen elfogadottakká váltak. Azonban a kvóták témája, a kötelező kvóták témája a gazdasági vezető pozíciókban még nem annyira visszhangzik a lakosság körében. Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy megérdemel egy jelentést ez a téma. Ez egy olyan téma, amely érint minket, európai szerveket, de a tagállamokat is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, Kratza asszony, és most átadom Morán Sarti asszonynak a szót a lelnökünk. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném Kratza asszonynak megköszönni azt a szellemiséget, amelyel megközelítette ezt a kérdést, a nők és a vállalatvezetés kérdését. Úgy gondolom, hogy a az előttünk álló probléma az az, hogy egy kicsit megmozdítsunk, megböködjünk egy olyan kultúrát, ami mind a hét tagállamban létezik, berögződött, és amely nem enged helyet a nőknek. Nem engedi meg nekik, hogy elfoglalják azt a helyet, amelyet nagyon is kiérdemelnek az oktatásuknak, a képzésüknek köszönhetően, amely teljesen megegyezik a férfiakéval. A lányok ugyanazt a sikert érdemlik, amit a fiúk. Azonban azt találjuk, hogy az oktatásban elért sikerek utána nem fordítódnak le a karrierben való sikerekre, és a nők nem jelennek meg a vállalatvezetésben. Kraca asszony éppen ezt állapítja megjelentésében, és megpróbálja elmozdítani ezt az abszolút nem logikus álláspontot, és amelyet nem szabad továbbra is elfogadnunk, tolerálnunk egy olyan Európában, amely zászlajára tűzi a nők és a férfiak, illetve az állampolgárok egyenlőségét általában. Tehát ki kell mozdítanunk ezt a globális szellemiséget, amely nem engedi, hogy a nők a vállalat vezetésben elfogadják a helyüket. És még egy másik pontot is szeretnék üdvözölni Krácászon jelentésében. Ezeket az alapvető öm, cselekvéseket a mentalitás megváltoztatására úgy fogalmazta meg, hogy közben nem, kompromi, nem kompromitál mást. Új megközelítésben vizsgálja a fizetésbeli egyenlőséget, a vállalatvezetésben megjelenő nőket, a nők nem szabad, hogy visszavonuljanak, vagy kiszoruljanak a különböző felelősséget, felelősséggel járó pozíciókból, hiszen ez azt jelenti, hogy akkor közelebb kerülnek a szegénységhez. Nos tehát, ha az összes különböző területen akarunk lépni, mindenhol védeni akarjuk a nők érdekeit, akkor elaprózzuk az erőnket. Ezért nagyon fontos, hogy célzott megközelítésben dolgozzunk, és most azt célozzuk, hogy az emberi erőforrásokkal foglalkozók a vállalatokon belül egyenlőnek tekintsék a nőket és a férfiakat. Elnök asszony, szakbizottságunk tiszteletet fog érdemelni akkor, hogyha a jelentést elfogadjuk, amely nem csak a parlamentről beszél, hanem az összes 27 tagállambeli helyzetről. Ezért is támogatom, és ezért mindent megteszek annak érdekében, hogy ez a jelentés a lehető legjobb körülmények között legyen elfogadva. Az összes politikai frakció felé és a parlamentünk felé nagyon erős jelzést tudjon küldeni, hiszen így tudunk hatni a tagállamokra is. Köszönöm szépen, Cornelissen asszonynak adom át a szót, parancsolj. Köszönöm szépen. Nem akarok most belemenni a kvóták fontosságának a kérdésébe, erről már tartottunk egy vitát, és az érdemi érveket már kicseréltük ezzel kapcsolatban. Igazából azonban el kell mondanom, hogy a szankciókkal ellátott jogi intézkedéseken kívül igazából semmi más nem működött. A nők vállalatvezetésben való részvétele csak évi fél százalékkal növekszik, úgyhogy az egy örökké valóságig várhatunk, hogyha az egyenlőséget így akarjuk elérni. Úgyhogy valamit tennünk kell. Nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk vezető szerepet vállaljon, és a bizottságban Reding asszony vállalta ugyanezt a szerepet. Sikeresen megfenyegette a vállalkozásokat és a vállalatokat, és elérte, hogy olyan politikákat fogadjanak el, amelyel sikerül az igazgató tanácsokban növelni a nők számát, mégpedig 2012. március előtt, mert különben. Az Európai Parlamentnek nagyon fontos, hogy legalább teljes mértékben támogassa Reding asszony fenyegetését, hogy hiteles legyen ez, hogy a vállalatvezetés tudja, hogyha ő jön egy jogalkotás tervezettel, akkor azt bizony a parlament többsége el fogja fogadni. Nagyszerű lenne, hogyha egy széles körben támogatott jelentés lenne itt. Igazából nem éreztem az együttműködés szellemét, illetve a befogadásra való hajlandóságot a kompromisszumról szóló ülésen, is, az szerintem sajnálatos. Azonban elfogadóhatónak tartom azt, hogy elhalasztjuk a szavazást, így több kompromisszumot tudunk találni, amit több frakció elfogad, hiszen többé-kevésbé biztos vagyok benne, hogy sikerül olyan megfogalmazásokat találnunk, amely szélesebb körű támogatást nyer, mint a jelenlegiek. Persze lesznek politikai véleménykülönbségek, ez normális. Különben egy azon frakcióhoz tartozhatnánk mindannyian. De bizonyosodjunk majd meg arról, hogy amikor erről a jelentésről szavazunk, akkor ezekről a különbségekről tudunk szavazni, és ezeket ki tudjuk fejezni a szavazással. Örülök tehát annak, hogy elhaladjuk a szavazást. Remélem, hogy ki tudjuk használni ezt az időt, hogy kiváló jelentés szülessen meg amely támogatja Reding asszony fenyegető szavait. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony, most Nibler asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is le szeretném megköszönni. Kratza asszonynak a jelentés, kiváló jelentést kaptunk tőle és úgy gondolom, hogy számos olyan ötlet van benne, amelyet minnyáján támogathatunk. Remélem, hogy széles támogatást kap majd a jelentés. Csak is csatlakozhatok az előttem felszólókhoz, hiszen nagyon erős politikai jelzést kapunk a bizottság irányába, és ezt tovább kell küldenünk. Azért jelentkeztem, mert nagyon jónak tartok itt főleg egy kezdeményezést. Nagyon pozitív az, hogy nem a kvótákról beszélünk, hanem hogy arról volt szó, hogy a nők szakmailag hogyan tudnak továbbfejlődni. Ez nagyon sok keretfeltételtől, kritériumtól függ. Kratza asszony jelentésében ezek mind szerepelnek. Nagyon lényeges a munkavilágában a rugalmasság, hiszen fontos az, hogy hogy tudjuk összeegyeztetni például a gyermekgondozást, az idősebb családtagok gondozását. Nagyon lényeges az, hogy a férfiakat is bevonjuk a családi munka felelősségében. Nagyon fontos pont ez, hiszen azt jelenti, hogy ne a nők viseljék az összes terhet, hanem a férfiak is részt vállaljanak a felelősségvállalásban. Néhány tagállamban már eléggé messze jutottunk, Németországban azért még fényévekre vagyunk ettől. Éppen ezért a mentalitásnak, a gondolkodás módnak kell megváltoznia ebben a tekintetben. De bizakodó vagyok, hogy Németországban javul majd a helyzet, éppen ezért Kratza asszony jelentéséhez rengeteg támogató hangot kívánok. Nagyon jó kiegyensúlyozott a hangja és jó érzés a bizottság számára. Köszönöm, Nibler asszony. Tarabella úr. Merci, la présidente. Moi je... Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Kráca asszony munkáját. Rendkívül fontos ez a jelentés, és nagyon fontos, hogy világos üzenetet küldjünk a bizottságnak és a tanácsnak ezáltal. Azzal szeretnék, arra szeretnék összpontosítani, hogy szerintem nem feltétlenül fontos, hogy egy dologra összpontosítsunk, de mégiscsak azért legyen egy kör, egy szűk kör, amire összpontosítunk, és ezért hívnám fel a figyelmet a kvóták jelentőségére. Ez egy szükséges rossz. El kell valahova jutnunk, el kell valamivel jutnunk az eredményhez, hiszen magától nem lendül be a folyamat. Persze nem tudom az őszinteségüket megkérdőjelezni a munkaadói szervezeteknek, hiszen ők próbálkoznak, de úgy tűnik, hogy eddig, amit megpróbáltak, az csak kívánság maradt, és nem fordítódott le valós eredményre. Nagyon fontos, hogy elérjük a nők képviseletének a növekedését, és ezt eddig csak kötelező érvényű jogszabályokkal lehetett Belgiumban paritásos alapon kell a választási listákat összeállítani. Például, hogyha nem paritásos, akkor nem lesz belőle választás. Az Európai Unióban belül, igaz, az Európai Unión túl még Norvégia is eh, elfogadott ilyen kvóta rendszereket azért, mert azt találták, hogy alulreprezentáltak a nők országainkban is azt látjuk, hogy például 9%-os az átlag képviselet. A nemzeti parlamentekben is nagyon alacsony a nők száma, ezért sok ország kötelező érvényű kvótákat fogadott el. Azt láttuk, hogy csak ezek működnek. Ezeket a példákat valahogy meg kell vizsgálnunk, meg kell vizsgálnunk, hogy más országokban milyen lépések vezettek eredményre, és Látjuk, hogy Reding asszony ezt a gondolatot magáévá tette, és az Európai Bizottságban megpróbálja előmozdítani ezt az ügyet, megpróbál változtatni a dolgokon, de meg kell ismételnem, a kvóták azok szükséges rossz, remélhető, remélhetjük, hogy egy nap majd máshogy is eredményre jutunk, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez az egyetlen módszer, ami működik. A meggyőződés helyett sajnos kötelező érvényű jogszabályokat kell alkalmazni, és szerintem ezt be kell venni a, jele, a a jelentésbe is. A hatékonyságot csak ebben a megoldásban látom, máshol nem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tarabella úr. Kosta asszony. Köszönöm szépen az előadónak. El kell mondanom, hogy nagyon jó alapot adott nekünk a vita számára, nagyon jó véleményt fogalmazott meg, kevés az időnk viszont. Nagyon jó a kapcsolatunk a többi árnyék előadóval, és így úgy gondolom, hogy feladatunk most az, hogy elmélyítsük a vélemény tartalmát. Mindenképpen eh, nagy lépést kell tennünk előre, és ezt a kollégákkal egyeztetve. Tehát eh, szarvánál kell megragadnunk a bikát. Az eh, én országomban például az a helyzet, hogy a női lakosság allergik kus a kvóta kifejezése, és a férfiak is. A törvényekben, ahol megvan ez, ott mégiscsak átmeneti önkényről van szó. Hiszen fontos az, hogy legyen egy kritikus női tömeg az intézményekben. Ez szerepel a saját módosítomban is. Azonban az a lényeg, hogy ne csak arról legyen szó, hogy igazából létrehozzunk egy indián rezervátum-szerű kvóta rezervátumot. Arról van szó, hogy a nők kompetenciáját, a nők szakképzettségét, képzettségét is figyelembe kell vennünk, amikor a vállalat vezetésbe nők kerülnek. Nagyon fontos az, hogy a nők is a képességük alapján kerüljenek be, például a vállalkozások vezetésébe. Egy lényeges harcot folytatunk is. És nagyon fontos az, hogy a nőknek és a férfiaknak is megnézzük, hogy milyen kompetenciáik vannak. Azonban gondoskodnunk kell arról, hogy a szükséges intézkedések eredménye olyan legyen, amit a társadalom tényleg el tud fogadni, és becsülni tud. Ezt nyílt módon kell tennünk. Tehát a nőket semmiképpen sem szabad kizárnunk a munkaerőpiacról. Tehát mindenképpen azt kell tennünk, hogy a kompetenciák és a ismeretek, a képességek alapján kerüljenek be a nők a vezető pozíciókba, ne csupán kvóták alapján. Így szerintem ez egy olyan helyzet lesz, amelyben mindenki nyer. Itt egy nagyon lényeges feladatról van szó, hiszen nyíltságot kell létrehoznunk a társadalomban. Kövessük azonban a logikát. Mindenképpen az érintett nők életrajza alapján kell megítélnünk őket. És így kell a kvótákkal is bánnunk. Így mégiscsak tovább léphetünk. Elég gyakran láttuk, hogy sikerült az akadályokat túlhaladni. Azonban nem biztos, hogy csupán kvótákkal elérhetjük a célunkat. Jó példákat is figyelembe vehetünk. Tehát igazából nem eh, hangya lépésekkel kell előre haladnunk, hanem nagyobb lépésekkel. Szeretném még azt is elmondanom, hogy sokkal több dolog van ebben a véleményben, amit alkalmazhatnánk. A bizottság kezdeményezése 2012-re például az, hogy egy úti tervet ír elő, és a tagállamoknak pedig kötelező módon át kell venniük ezt az alapelvet. Módosítókat nyújtottunk be ebben a tekintetben is, és szeretük volna megkönnyíteni a tagállamok helyzetét a gyakorlatban. Azonban azt látjuk, hogy különféle módon lehet a nők erős jelenlétét támogatni a vállalatoknál. Tehát itt például elmondhatjuk, hogy a vállalatok 80%-a kisvállalat, és itt rugalmasabban kellene a helyzetet kezelni. Azonban ott vannak a nagy vállalatok, a tőzsdén jelenlévő vállalatok, ott viszont más a helyzet, és ott is lehetne kötelező dolgokat előírni. Nagyon fontos az, hogy a bizottság is jelzést kapjon, amely a parlament álláspontját erősíti. Lényeges az, hogy a parlament ezeket a javaslatokat elfogadja, azonban azt is láttunk el, hogy néha visszaléptünk. Nagyon lényeges kihangsúlyozni a tagállamok közötti együttműködést. A Kraca jelentésből ez kiderül. Nagyon fontos az, hogy erősebben nyit más kérdések irányába. Tehát nagyon gyakran az a helyzet, hogy a nők nem részesültenek abban a karrierben, amelyet szeretnének. És ez pedig minden területre vonatkozik. Köszönöm szépen, most pedig Ovir asszonynak adom át a szót. Tänan, proua president! Köszönöm. Eh, elnök asszony, én is meg szeretném köszönni Kraca asszonynak, hogy eh, ezt a témát eh, felvetette, és hogy ilyen sokoldalúan közelíti meg ezt a dolgot. Saját hazámmal kapcsolatban van azonban egy aggodalmam, Eh, mert eh, noha a, amikor a vállalkozásokról van szó, a nők és a férfiak vállalkozó szelleme hasonló, mégis a vállalatok irányító szerveiben férfiak vannak. Eh, az én hazámban mindössze 2% a nők aránya az igazgatóságokon belül. A médiában megpróbáljuk erre a problémára felhívni folyamatosan a figyelmet. Ugyanakkor az észtek abban reménykednek, hogy majd maguktól megváltoznak a dolgok. És látjuk azt is, hogy fél százaléknyi javulás van évente a valóságban, az azt jelenteni, hogy száz év alatt érjük el az 50 százalékot. A politikusok nagy része elutasítja a kvótákat, és hogyha ezt a felülről lefelé építkező megoldást választjuk, akkor azzal az EU tekintélyét, illetve népszerűségét is alááshatjuk. Tehát eh, amikor erről a problémáról beszélünk, akkor én a kvóta szót nem szívesen használnám, hanem inkább az intézkedés szót használnám, noha adott esetben a gyakorlatban a két dolog ugyanaz lehet. Olyan intézkedésekre van tehát szükség, amelyek a tagállamokat nyitottabbá teszik a párbeszédre és a vitára. Itt a politikusoknak és a politikai elit egyéb szereplőinek a médián keresztül egy felvilágosító munkát kell végezniük. A nők vezető szerepe a gazdaságban egy folyamatnak csak a része. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy fontos része, és ezért támogatjuk a jelentést, és azt reméljük, hogy Reding biztos asszonynal komoly előrelépést tudunk elérni, és nem fog majd száz évbe telni az, hogy a nők egyelő arányban játszanak szerepet az üzleti életben. 2009 ben Észtországban az egyetemi hallgatók 70%-a nő volt, és eh, a PhD hallgatóknak pedig több mint 60%-a volt nő. Eh, ugyanakkor a vezető pozíciókban 20-30% eh, a nők aránya. Éppen tegnap olvastam egy cikket egy jelentős női, ész női személyiségtől, aki azt mondta, hogy a férfiakat a nőkbe csak a fehér neműje érdekli, és ezt meg kell változtatni, ezt a gondolkodást. Köszönjük. Szávkova asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném leszögezni, hogy már az eredeti javaslat is nagyon tetszett nekünk. Én az ECR frakció nevében beszélek most. Részt vettem az eredeti vitában is, és az eredeti javaslat is nagyon kiegyensúlyozottnak tűnt nekem. Még akkor is, hogyha néhány módosítónkat nem fogadták el teljességükben. Ahogy ez a többi jelentés esetében is lenni szokott, tehát ez nem probléma. De már ma kész voltunk arra, hogy szavazunk a jelentésről. Áttanulmányoztuk a kompromisszumos javaslatokat, és abból indulok ki, hogy már néhány előttem is megállapították a következő szempontokat. Az egyes frakciók elképzelései különféle álláspontokat képviselnek, ezek alapján kell kompromisszumot létrehozni. Úgy gondolom, hogy az előadónak nagyon jól sikerült ezeket összegyúrni. Polit, tehát frakcióként is állásfoglunk a jelentéshez. Most még egyszer hangsúlyoznám ezen a helyen is, hogy meg vagyok győződve arról, hogy ebben a jelentésben olyan javaslatoknak is lenniük kell, amelyeket elfogadják a Én A cseh köztársaságot képviselem, a cseh köztársaság pedig a nők képviseletében, tehát az állami tehát az állami hivatalokban és a vállalatokban nem éppen lovas Európában. De amennyiben egy közvéleménykutatást tartunk, akkor láthatjuk, hogy a csenők is azt mondják, hogy ellenzik a kvóták bevezetését. Számukra a legfontosabb az, hogy eh, hogyan eh, harcolhatják ki pozíciójukat mindenek előtt otthon. Tehát, hogy hogyan gondoskodhatnak eh, a gyermekekről, hogyan tudnak háztartást tartani, és hogy ezt hogyan tudják egyeztetni a munkahelyükkel. Amíg nincsen megfelelő számú óvodai, bölcsödei férőhely, ahol a gyermekekkel foglalkoznak. Amíg nincsenek olyan helyek, amelyekben megbíznak az anyák, a, legyenek ezek üzemi, állami, önkormányzati gyermekmegőrzők, addig kvótákkal sem tudjuk a nőket arra kényszeríteni, hogy hagyják otthon egyedül a gyerekeiket, és menjenek vállalatot vezetni. hát ez egy nagyon nehéz dolog. Mindenképpen mindenkinek van itt bizonyos szakmai karrierje. És gondoljunk végig, hogy hogy is volt ez. Tehát a munkahelyünkön jártunk, dolgozni jártunk, megbeszélésekre, gyűlésekre. A saját vállalkozói múltamból tudom, hogy különféle vállalatok vannak, és különféle a helyzet. A kvóták szerintem nem annyira kedvezőek, hiszen eh, intézkedés csomagról kellene inkább beszélnünk, hogy a nőknek is legyen kedvük felépíteni saját karrierjüket. Amikor eh, elkezdtem mondandómat, azt mondtam, hogy eh, támogatjuk a jelentést, hiszen kiegyensúlyozottnak tűnik. Azonban továbbra is szívesen együttműködnék abban az értekben, hogy kiderítsük, milyen irányba is halad ez a jelentés. Most pedig azt kívánom, hogy sikeres szavazás kapjon a jelentés. Köszönöm szépen. Most Bauer asszony kap szót. Thank you very much. <clears throat> I would like... Köszönöm. Szeretném Szeretnék gratulálni az a munkához, amit Rodi végzett. Hadd mondjam csak azt, hogy a legrosszabb üzenet az lenne, hogyha ez a jelentés és az egész gondolat elbukna azért, mert az egyik pártnak valami túl sok, a másik oldalnak meg túl kevés. Tehát én azt szeretném, hogyha hogyha itt az emberek átgondolnák a lehetséges kompromisszumokat, hogy egy alapvető üzenetet el tudjunk küldeni. Ugyanis azon, hogy a szavakkal, a szavakon lovagolunk és harcolunk, az egész cél elveszhet. Ugyanis a kvóták és a célkitűzések eh, megszabása ügyében szerintem lehetséges a kompromisszum, mert eh, látjuk, hogy eh, sokan nem fogadják el a, a kvótákat, még a nők sem, de egyébként is a társadalom számos rétege nem fogadja el a kvótát, a kvótát, mint kifejezést. Tehát valami olyan megszövegezést kellene találni, ami mozgásba lendíti ezt az egész ügyet, valamifajta kompromisszumot kell találni, amelynek révén az üzenet átjut. Mert ha ez az üzenet nem jut át, akkor leáll az összes erőfeszítés, amely jelenleg folyamatban van, beleértve a bizottság erőfeszítéseit is. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Roméva úr kap szót. Köszönöm. Néhány alapvető dolgot mondanék most itt el. Ami a kontextust illeti, azt gondolom, hogy a bizottság erőfeszítései révén is ez a vita most egy más terepen folytatható le, mint akkor lenne, hogyha az Európai Bizottság teljesen más megközelítést alkalmazott volna. Tehát jobb a helyzet, és ez lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy előre lépjünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Ami a kvótákat illeti, én úgy gondolom, én egyébként teljes mértékben támogatom a kvótákat. A kvótákat nem kell szükséges rossznak tekinteni, szükséges, de elégtelen vagy nem elégséges eh, intézkedések ez eh, a jelen körülmények között egy lehetőség, egy szükségszerűség, ugyanakkor nem elégséges, és ezt ne felejtsük el. Ahhoz, hogy ennek az egész vitának legyen értelme, és ne csak a kvótára, kvótákra redukáljuk azt, meg kell vizsgálnunk a szakmai tevékenység értékét is, mert eh, ahogy én látom, a nők által végzett munkát, különösen bizonyos szektorokban, ahol a nők túlreprezentáltak, azok ezeket a munkákat, szakmai tevékenységeket lenézik, miközben a legnagyobb értéket olyan munkaköröknek tulajdonítanak, amelyeket általában férfiak töltenek be. Ezt a hozzáállást kell E, megváltoztatni. Miért gondolják azt az emberek, hogy egy pénzügyi intézet igazgatójának jobb e, dolog lenni, mint mondjuk e, a szociális szektorban valami intézménynek az igazgatójának. Miért nem gondolják azt, hogy a két tevékenység egyaránt fontos? És ezzel el is érünk tulajdonképpen az oktatásig is el kellene érnünk, hogy több nő kerüljön azokra a pályákra, amelyek hagyományosan férfi domináltak, ugyanakkor több férfi kerüljön olyan munkakörökbe is, amelyek hagyományosan női munkahelynek számítanak. Tehát itt nem csak kvótákról van szó, és nem csak arról van szó, hogy több nő jelenjen meg az üzleti életben, hanem arról is, hogy több férfi jelenjen meg bizonyos egyéb szektorokban. Ez nem egy eh, üzleti vagy vállalkozási eh, téma, eh, amelyel a vállalkozásoknak kell foglalkozniuk. Ez egy társadalmi probléma, és egy társadalomnak rendelkeznie kell azokkal a szükséges mechanizmusokkal, amelyek révén a vállalkozások megtehetik a szükséges intézkedéseket. Mondok például egy konkrét példát. Az apai szabadság kérdése minél Minél nehezebb minél nehezebb eh, a férfinak eh, egy eh, ilyet elérnie, annál nehezebb a cégnek is bizonyos választásokat meghozni. Ez nem csak a nők felelőssége, az, hogy szülők, hanem a férfiaké is. A cégeknek tudniuk kell, hogy amikor felvesznek egy anyát vagy egy apát munkaerőnek, akkor egy gyermek születése esetén e, ezeknek az embereknek felelősségük e, van. E, a jogalkotással el lehetne érni azt, hogy kötelező jogszabályokat és anyagi támogatást is teremtsünk az apai szabadságok érdekében. Emellett természetesen olyan gyermekgondozási rendszert kell kialakítani, amely lehetővé teszi céljaink elérését. Itt tulajdonképpen a, egy időfelhasználási kérdésről is szó van. Jó lenne, hogyha az időbeosztást úgy lehetne a gazdaságon belül kialakítani, hogy nem ugyanakkor kezd mindenki dolgozni, és nem ugyanakkor kell befejezni feltétlenül a napot, és már ezzel is elérhetnénk, hogy a nők is elmozdulhassanak a menedzseri státuszok irányába. Ez a jelentés számos jó ötletet tartalmaz, de hogyha az egészet leszűkítjük a kvótákra, akkor szem előtt évesztjük a kontextust. Nem csak azzal kell foglalkozni, tehát, hogy több nő legyen eh, gazdasági vezető állásokban, hanem eh, azzal is foglalkozni kell, hogy miért találják a cégek egyre és egyre nehezebbnek, hogy eh, új munkaerőt vegyenek fel. Azt gondolom, hogy Reding asszony egyébként jó irányba indult el, nekünk eh, pedig ebben támogatnunk kell őt, és nem pedig akadályozni. Köszönöm. Szeretném most Mátéra asszonynak, az alelnökünknek átadni a szót. favorevolmente. Köszönöm szépen. Nagy teljes mértékben egyetértek az előttem szólókkal. Mindannyian együtt küzdünk, egy oldalon állunk, közös célért harcolunk. Politikai frakcióbeli megkülönböztetés nélkül, ahogy Bauer asszony is mondta. Nagyon fontos, hogy üzenetet küldjön ez a parlament és az Európai Unió arról, hogy mennyire fontos számunkra a kvóta, és ez mennyire fontos lesz majd a jövőben is, nem csak középtávon különösen a politikában, nem csak a gazdasági életben. Olaszországban a, a polgármesterek 10%-a nő. Tényleg szükség van nőkre a helyi adminisztrációban és a regionális adminisztrációban. Nagyon erős és pozitív üzenetet kell küldenünk az európai állampolgárok felé különösen amikor arra gondolunk, hogy milyen problémát jelentenek az észak-afrikai bevándorlók néhány tagállamban. Látható, hogy bizonyos tagállamokban nagyon sérülékenyek ezek az emberek. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyeket végre is lehet hajtani, és remélem, hogy a kollégák módosító indítványaimat majd támogatni fogják. Szeretnénk adó kedvezményeket adni olyan vállalkozásoknak, akik lehetővé teszik a nőknek, hogy a családi életet és a munkát könnyebben összeegyeztessék. Mindannyian támogatjuk azt, amit Krasza asszony szeretne elérni a jelentésével. Tényleg szükség van erünk. Erre végre kell hajtanunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Bilbao asszony a következő felszólaló. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először szeretném Kratz asszonynak megköszönni a jelentést, amit megfogalmazott. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a jelentés. Néhány aspektusát azonban meg kell vizsgálnunk. Az Európai Parlamentnek lépnie kell. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az itt az Európai Parlamentben elfogadott kezdeményezéseket végre is hajtják. Egy autonóm közösségre vonatkozó jogszabályt fogadtak el országomban, Spanyolországban. Az, a választási listákon kötelező arányokat kell betartani. Az Európai Parlamentben vezető szerepet kellene vállalnunk, már csak azért is, mert a tudatosságot növelnünk kell a tagállamokban. Volt egy jogszabály, a, amit Spanyolországban nemrég elfogadtunk, és egy öm, közvéleménykutatást folytattunk ennek, követ, ennek nyomán. Megvizsgáltuk azt, hogy a nők jogait hogyan látják az emberek. Az emberek 80%-a támogatta azt, hogy legyen kvóta, akár a vállalatok igazgató tanácsaiban is, és hangsúlyozták azt, hogy fontos, hogy megvalósuljon a nők és férfiak egyenjogúsága. Nem csak arról van szó, hogy vezető szerepet kell vállalnunk, hanem hogy tudatosítanunk is kell ezt a kérdést. És Vajda úr véleményét támogatom. Ez nem egy elszigetelt dolog, nem egy elszigetelt kérdés, nem csak arról van szó, hogy a, az igazgató tanácsokban hány nő legyen, ezt nem tudjuk elérni, anélkül, hogy általános vitát folytatnánk, például az anyasági szabadságról. Nagyon sok mindent kell még megvitatnunk. Például, hogyha valaki apasági szabadságot akar igénybe venni, vagy anyaságit, akkor fizetést kap-e erre a szabadságra? Logikus döntéseket kell elfogadnunk, és következetesnek kell lennünk. A határokon átnyúlóan is, és a különböző kezdeményezéseinkben is. Nem szabad, hogy az egyik a másik ellenébe menjen. Húsz évvel ezelőtt nem támogattam a kvótákat. De megértettem, hogy minél több felelősséget viselnek a nők, annál inkább úgy tűnik, hogy fent marad az egyenlőtlenség. Ezért úgy gondolom, hogy a kvótákra szükség van. Legalábbis az én országomban, az én régiómban sikerült eredményeket elérni a kvótákkal. A nők például most már 50%-ban részt vehetnek a baszk parlament munkájában. Ez a kvóták nélkül nem valósulhatott volna meg semmilyen más módon. Az emberek most már kezdik normálisnak tekinteni. A 2005-ös jogszabály elfogadása óta hat év telt el, és az emberek elfogadták. Nagyon fontos, hogy világos üzenetet küldjünk. Sok jelentés született, amely példá, amelyekből kiderült, hogy a leginnovatívabb, a legversenyképesebb vállalatok globális és európai szinten is azok a vállalatok, ahol kiegyensúlyozott a nemek aránya minden felelősségi szinten. Ezért ezt az üzenetet el kell adnunk a terepen is. És különös erőfeszítést kell, hogy tegyen a média is hogy eladják ezt a pozitív képet, ezt az üzenetet, és egy bírálatot is engedjenek meg. A vállalatok figyelnek minket. És azt is látják az Európai Parlamentben és az Európai Uniós politikákban, hogy mindent a férfiak irányítanak. E, az Európai Bizottság elnöke. Kicsoda? Egy férfi. Az Európai Parlament elnöke. Kicsoda? Ki a tanács állandó elnöke? Kik a parlamenti frakciók vezetői ebben a házban? A saját rendszerünket is meg kell nézni, és a saját házunk táján is rendet kell rakni, hiszen a vállalatok is néznek bennünket, és azt kérdezik, hogy hogyan akarunk mi rájuk erőltetni dolgot, dolgokat, hogyha a saját házunk táján nem tudunk rendet rakni. Példákkal kell előjárnunk, és önkritikát kell gyakorolnunk. Nézzük meg a parlamenti szakbizottságok elnékeit. Nők vagy férfiak? Aztán máshol is. Hát látják, ez a parlament is úgy tűnik, hogy fenntartja ezeket a sztereotípusokat, amelyeket máshol is tapasztalunk. Jó, hát ott van az a csodálatos kivétel, hogy néhány férfi beült közénk ebbe a szakbizottságba, de hát kik akarnak nők és férfiak közötti egyenlőséget elérni? A nők. És hogyha a, a, megnézzük, hogy mondjuk más szakbizottságban, a közlekedési szakbizottságban mi a helyzet, teljesen mások az arányok. A Romeva kollégához fordulnék, ezt a szakértői vagy professzionális szakmai értéket, ezt persze konvertálnunk kell, de hogyan? hogyha a nők, aztán vannak olyan nők is, akik egész életükben csak főztek. Jó, mondhatjuk azt, hogy lehetnek belőlük ö, szakácsok, de ha férfiak főznek, akkor ők már nagyon különlegesek, akkor őket csak a mester, szakács szóval illetjük. A nő, ha főz, hát akkor az csak háziasszony. Na, kulturális bizottság elnöke. Most, ha ő, ő férfi, akkor valamilyen nagyszerű címet kap, ami azt mutatja, hogy hát mennyire fontos az ő pozíciója. Viszont ha egy nő kerül ugyanabba a pozícióba, akkor ötletesnek kell lennie, hogy hogyan is adja el magát. Nos, nézzük meg a saját dokumentumainkat is, azokat, amelyeket mi hozunk létre. nők például kompetensek, jól képzettek. Ezeket a dolgokat emlegetjük, amikor ilyen típusú nőkről beszélünk, az egy dolog. De úgy gondolom, hogy alapjába véve a nőket csak akkor ismerik el, hogyha egészen kiváló vagy különleges teljesítményt nyújtanak. Hogyha például a képviselők önéletrajzát megnézzük, akkor is ugyanezt a különbséget tapasztalhatjuk. Mi most itt alázatosak vagyunk, és elismerjük azt, hogy mi sem végezzük a dolgunkat tökéletesen, de hát nekünk kell vezetőknek lennünk, határokon átnyúlóan kell vezetnünk, folytatnunk kell ezt az utat, következetesnek kell lennünk az útunkon, minden politikánkban, különben soha semmit nem fogunk elérni. És azt is elmondanám, hogy egyetértek asszony javaslatával, és elégedett vagyok a munkájával, és szerintem konkrétan nagyon oda kell figyelni ezekre az ügyekre a jövőben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Kulmai asszony kap szót. Szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok Rodi Kratzának ezért a jelentésért, hiszen világosá vált mindenki számára, hogy mi nők még mindig tele vagyunk kisebbségi komplexusokkal, még mindig úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk azonos képességűek a férfiakkal. Arról beszélünk, hogy alkalmasak-e a nők vezető pozícióba. Miért nem arról beszélünk, hogy alkalmasak-e a férfiak a vezető pozícióba? Tehát amikor arról beszélünk, beszélünk hogy kvóta, akkor lehet arról beszélni, hogy kvóta nő és kvóta férfi. Tehát egy kicsit magunkkal kell tisztába legyünk, mert hogyha saját magunkkal nem vagyunk tisztába, akkor nem tudunk előrébb menni. Rodi nagyon pontosan végigvette a lehetőségeinket, és pontosan leírja azt, hogy minden egyes tanulmány az bizonyítja, hogyha jelentősebb a részvétel a gazdasági életben, állítom, hogy a politikában is a nők részéről, ez egyébként számomra minimum 30 százalék, akkor jobban működik a politika, jobban működik a gazdaság. Sajnálatos módon ezt a férfiak még mindig nem ismerik el. Miért döntött úgy Jens Stoltenberg, Norvégia miniszterelnöke, hogy bevezeti a kvótát a gazdasági életben a nagyvállalatoknál? Mert rájött arra, hogy nem akar lemondani arról a fajta gazdasági potentátról, arról a fajta többletről, amit a nő a tudásával a vezető testületekben hoz. Tehát az, hogy ma már 40%-ban ott vannak a nők a vezető testületekben Norvégiában, messze jelentősebb profitot jelent hát kérem szépen ha most gazdasági válság van és egyértelműen bebizonyosodott hogy azokban azoknál a vállalatoknál ahol jelentősebb százalékban voltak nők a vezetésben kisebb volt kisebb hatású volt a gazdasági válság ez is nagyon világosan eh, azt mutatja hogy bizony a nő nem csak hozzáadott értéket, többletforrást jelent, hanem egyfajta többlettudást is. Ma már, ha megnézzük az oktatást, számos kolléganőm beszélt már róla, hogy bizony ma már mi nők 60%-át adjuk az egyetemet végzetteknek. Tehát ez azt jelenti, hogy messze képzettebbek vagyunk, és folyamatosan nekünk kell bizonyítani azt, hogy amit csinálunk, az jó tehát még mindig létezik a nők jelentős részében ez a bizonyos üvegplafon szemlélet. tehát viviane reding asszony fölmérte azt hogy ha elkezdünk ö, ö, arányostásban kvótákban gondolkozni akkor van esély. legyünk reálisak two thousand and one től az esélyegyenlőség ütemterv arról beszél hogy nők a gazdasági életben. nézzük meg az elmúlt tz év statisztikáit például a gazdaságban hány százalékot növekedett a nők részvétele a gazdasági életben? hát nem mernék nagyon nagy előrelépésről tanúbizonyságot tenni vagyis nem igazán történt semmi. tehát lehet szeretni a, a pozitv diszkriminációt a kvótát vagy sem de jelen pillanatban ha fifty tagállamban ez működik és tisztességesen működik akkor végig kell gondolni hogy van e más eszköz. én az elmúlt tz év politikájában semmilyen egyéb eszközt nem találtam. ha lenne megcsinálnánk. szeretném emlékeztetni a teremben ülő kedves kolléganőket arra hogy joe leinen alkotmányügyi bizottság elnökként előterjesztett egy olyan törvényjavaslatot hogy végül is fifty two ban vagyunk nők forty eight ban vagyunk férfiak ebben a fantasztikus európában legyen paritásos lista annak megfelelően ahogy létezünk ebben a világban. na most sajnálatos módon ugye elutastották ezt a javaslatot azzal hogy mindenki oldja meg helyben. na most hogyha megnézzük hogy mi történt a helyben megoldással akkor azt kell mondjam hogy bizony helyben nem tudjuk megoldani azt hogy növekedjen a parlamenti eh, helyi vagy bármilyen képviselők száma sőt most a gazdasági válságban elvesztjük a nőket az önkormányzatokban és mehetnék sorba. tehát meggyőződéssel vallom hogy ez a vita és nagyon hálás vagyok az összes korábban hozzászóló kolléganőmnek is azt világtotta meg hogy ez nem szeretem vagy nem szeretem kérdése hanem ez, egy szükségszerűség amiben azt gondolom hogy előre tudunk lépni és akkor most valóban emlékeztetni szeretném a kedves kolléganőket arra hogy mi történt az előző bizottság választásánál barroso elnök úr valóban kellően gender sensitive ha szabad ezt mondani és ő biztos volt abban hogy a mostani bizottságban is legalább meg lesz a thirty nő ahogy ez egyébként a korábbi bizottságban volt. természetesen egy idő után amikor látta hogy csak összesen három darab nőt jelölt a twenty seven tagállam akkor bizony elkezdett lobbizni azért hogy ha nőt adsz a bizottságba akkor jobb portfóliót fogsz kapni mert hogy bizony egy dolgot nem vett számtásba barroso bizottsági elnök úr hogy azok a tagállamok akik nőt delegáltak már kétszer szvesen delegáltak volna férfit de azok a, azok a kormányok akik korábban férfit delegáltak eszük ágában nem volt nőt delegálni ezért is volt ez a bizonyos három nő a twenty seven ből elég sokan ülnek itt a teremben akik elmentünk munkaajánlat vagy munka job application nel a tanács elé tüntetni nagyon világosan jelezve hogy európa szégyene lenne az hogyha összesen három darab bizottsági tagunk lenne a twenty seven ből nő és gyakorlatilag ennek a kampánynak a hatására történt valami. tehát még egyszer mondom legyünk drága barátnőim tisztában azzal hogy legalább olyan értékesek vagyunk mint a férfiak és azonos módon mérjük már magunkat is drága, drága nőtársaim mert ha mi nem vagyunk képesek magunkat azonos módon mérni a férfiakkal akkor ki a fene fogja. egyébként meggyőződésem vallom hogy jobbak vagyunk ezt mutatja minden statisztika. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Plam asszony, kap szót. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindent, amit Roni Kráca elért, és amit leírt a jelentésbe. Egyetértek azzal, hogy ezt a nagyon fontos politikai eszközt, a kvóták eszközét használjuk. Ez egy pragmatikus és aktív intézkedés, erre van most szükségünk. Egyetértek az előttem szólókkal is. A kvóták mellett kiegészítő intézkedésekre is szükség van. Az anyasági szabadságról, apasági szabadságról, szülői szabadságról és egyéb kiegészítő intézkedésekről beszélek. De hadd mondjak el egy dolgot. Romániából érkezvén mindig azt halljuk, és Vivian Redinget is hallottam, hogy e, ezt mondja, tehát azt halljuk, hogy egyenlő bánásmódra van szükségünk, ami az egész társadalmon, az egész Európai Unión átível. A nemek közötti dimenziókról kell beszélnünk az egész társadalomban. Romániában a nők, amikor Vivian Redinget hallották a kvótákról beszélni, csak az üzletben a vezetői szintre vonatkozólag, akkor azt kérdezték maguktól, és hát mi a helyzet a politikában? Miért nincs hasonló kezdeményezés, amely a politikát is érinteni? Ahogy korábban is elhangzott, a helyi és regionális adminisztrációban, nem csak Olaszországban, más tagállamokban is, például Romániában is alul reprezentáltak a nők. A nők beleegyeznek abba, hogy kvótákat vezessünk be. Azonban, hogyha ezek a kvóták csak a vállalati szintre és a vállalat vezetői szintre fognak vonatkozni, akkor az diszkriminációnak fogják értékelni, hiszen a politikai életben is szükség van, van kvótákra. Most már vannak olyan politikai tanulmányok, amelyek bizonyítják azt, hogy milyen hozzáadott értéket jelent egy vállalatnak az, hogyha minél több nő van a vállalatvezetésben. Több nő, több hozzáadott érték a vállalatban. Azonban hasonló tanulmányokra van szükségünk, hogy megvizsgáljuk, hogy a politikában mennyi hozzáadott értéket jelent a nők arányának a növekedése. És ezt lássuk európai szinten. Ezért kell vitát és nagyon komoly párbeszédet folytatnunk, és nagyon erős üzenetet küldenünk, hiszen mi vagyunk az Európai Unió legdemokratikusabb intézménye. Az Európai Parlamentnek nagyon komoly politikai üzenetet kell küldenie arra vonatkozóan, hogy ilyen politikai eszközt vezessünk be annak érdekében, hogy a helyzetet javítsuk és növeljük a nők képviseletét minden területen. Minden társadalmi szférában. Hiszen igazi, valóban demokratikus társadalomra van szükségünk. És láttuk, hogy azokban a tagállamokban, ahol a nők és a férfiak képviseletének egyenlő aránya valósul meg, ott egyenlő a bánásmód, és ezekben a társadalomban magban azt látjuk, hogy nagyon gyorsabban haladnak, a demokrácia sokkal erősebb, és a képviselet nagyon kiegyensúlyozott a teljes társadalomban. Teljes mértékben támogatom, amit a kollégáim mondtak, és Kráca asszony bevezető szavait is. De azt szeretném, hogyha megkérnénk az Európai Bizottságot is, hogy gondolkozzon el arról, hogy hogyan tudnánk globális megközelítést alkalmazni a nők és férfiak egyenlőgúságáról. Köszönöm szépen. Most Parvanova asszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szinte mindent elmondtak már, azonban az a tény, hogy erről a témáról ilyen sokáig vitázunk, és szinte mindenki felszólalt, az azt jelenti, hogy a nyilvánvalót akarjuk bizonyítani. Roppant nehéz az ilyenfajta diszkrimináció ellen küzdeni, hiszen itt történelmileg rögzült diszkriminációról van szó. Köszönöm szépen Kraca asszonynak a jelentést. Nem lesz könnyű a nőket a vállalkozások vezetésébe bevonni, és így tovább. De néhány tagállam nem értékeli ki eléggé például a gyest, és óckodik attól, hogy elismerje a anyasági szabadság alatt járó teljes fizetés jogosultságát. Igazából csak is így működhet az, hogy gyerekünk legyen, hogy a nőknek legyen gyereke. De még mindig aláássák ezt. És ha belegondolunk, hogy hány jelentést írtunk már erről a témáról, senki sem mozdítja elő azt a kérdést, hogy miért szembesülünk ezzel a pénzügyi válsággal? Mi volt a férfiak felelőssége? Tehát a, a Deutsche Bank, a McKenzie és így tovább írtak erről. És bizonyítják, hogy azok az országok, azok a cégek, amelyeket női menedzserek, üzleti vezetők irányítottak, ahol női elnöke volt az igazgató tanácsnak, azok a cégek nagyon jól túlélték a válságot. Senki sem veti fel a kérdést, hogy igazából ki hibázott és mi történt azután? Amikor a kvótákról beszélünk, tényleg csalódott vagyok. Nagyon csalódott, amikor néhány nő azt mondja, hogy én nem akarok egy magas pozícióba jutni, üzleti vezetőhelyre jutni, azért csupán, mert nő vagyok és kvóta van. Nem erről szól a dolog. Ez a dolog félreértelmezése. Arról van szó, hogy ne rúgjanak ki azért, mert nők vagyunk megakadályozza a diszkriminációt, hogy ne vegye más el a helyet csak azért, mert te nő vagy. Tehát pont az ellenkezőjéről szól. És ahogy Mari Cornelissen kolléganőm is mondta, itt egy fél százalékot mozdítunk meg évente. Nem lesz könnyű itt az összes intézkedést, az összes lépést megtenni a diszkrimináció ellen. Legyen itt a parlamentben a Szaharov díj olyan verzió is, ne csak aki valahol Afrikában az emberi jogokat védi, hanem aki a nő jogait védi itt az Európai Unióban. Tehát ez igazából nevetséges, hiszen úgy látjuk magunkat, mint a legjobb demokrációt, a világ legkiválóbb példáját, ami az emberi jogokat illeti. És nem teszünk különbséget az igazi emberi jogok között, a igazából a férfiak joga és a nők jogai, ami viszont az emberi joggal egyenlő. Nem a férfiak jogával, hanem emberi jog. Tehát nagyon furcsa vita ez, és úgy gondolom, hogy ezt a vitát valahogy az elnökség elé is kell vinni. Bilbao kolléganő mondta, hogy az elnökség itt ebben a házban is férfiak által dominált. Meddig fogjuk ezt eltűrni? Meddig vitázzunk ezen? Hányszor vitázzuk ezt, hányszor cseréljünk eszmét, erről hány jelentést produkáljunk, teljesen nyilvánvaló. Még egyszer szeretném aláhúzni ezt utolsó megjegyzésként. Ez történelmileg megrögzült, megalapozott diszkrimináció és szégyellem magam miatta. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó eszmecserét hallottunk, nagyon intenzívet, nagyon eh, elkötelezett vitát hallottunk. Köszönöm minden kollégának. Megmutatja azt is, hogy eh, micsoda elkötelezettség rejlik ebben a kérdésben. Most Kratza asszonynak adom át a szót, hogy zárja le a vitát. Parancsolj! Köszönöm. Eh, elnök asszony, és szeretném megköszönni az összes kollégának azt, hogy ilyen nagy szenvedéllyel szóltak ehhez a jelentéshez, és hát meg is kell erősítenünk ezt az üzenetet, hogy világos legyen. Tehát ez tényleg egy kemény, nagy vita volt. Nem minden kapcsolódott szorosan a jelentéshez. Nyilván meg kellett vizsgálni bizonyos általános kérdéseket is, a nők szerepvállalása a politikában, bizonyos emberi erőforrás problémák a, a társadalmon belül. Tehát ezeket a dolgokat már többször átrágtuk. Ami pedig ezt a konkrét jelentést illeti, nos azoknak a témáival, vagy annak a témáival is már többször foglalkoztunk. Minden évben március 8-án nagy nyilatkozatokat adunk ki a nők jogairól, illetve a saját bizottságunk szerepéről és felelősségéről. E, e, ezen alkalomból felkérjük a parlament egyéb bizottságait is, hogy csatlakozzanak hozzánk céljaink elérése érdekében, de úgy tűnik, hogy nem elég erővel viszik ezt az ügyet. Minden évben döntést hozunk arról, hogy különböző konkrét intézkedéseket hozunk, illetve ezeket az intézkedéseket párhuzamosan futtatjuk az intézmény egyéb célkitűzéseivel. A mi témáink vitája során a részvétel gyakran alacsonyabb, mint egyéb viták során. A lényeg azonban mégiscsak az, hogy eredményeket kell felmutatni, és aztán a meghozott intézkedések következményeit is eh, vizsgálni kell, illetve azt, hogy teljesülnek-e a célok. Mindig erről szól a március 8-ai megemlékezés. Ez a jelentés egy eh, sor problémával foglalkozik. Nem akarom most az összeset megint eh, át rágni, eh, de néhány dologra eh, kitérnék. Cornelius asszony például eh, mindig nagyon aktívan segített és részt vett ebben a munkában, ami pedig az általános hangulatot illeti. A kompromisszumos módosítók megszületése ennek is köszönhető. Tudom, hogy a kollégák nem minden kérdésben értenek egyet, és ezt el kell fogadnunk. Ugyanakkor a jó munkahangulat az rendkívül fontos. Ami pedig az Európai Bizottság által meghozandó intézkedéseket eh, illeti, eh, itt nem feltétlenül fenyegetésre van szükség, nem ez a megfelelő szó, hanem eh, inkább arról, hogy bátorítani kell a bizottságot, hogy milyen lépésekre van szükség, és a jelentésem is erről szól. Csak azokban az országokban látunk pozitív fejleményeket, amelyeknek megvolt a politikai akarata és bátorsága, hogy pozitív intézkedéseket, adott esetben kvótákat hozzanak meg. Ezért is látjuk, hogy a jogalkotási intézkedések rendkívül fontosak. Tarabella úrnak is mondtam volna valamit, de nincs itt. De azért hadd mondjam el, hogy nagyon örülök annak a ténynek, hogy ő rendszeresen részt vesz a mi üléseinken. Ami az első kompromisszumos módosító szövegét illeti, e, és látjuk, hogy, vagy tudjuk, hogy e, jártak nálunk a meghallgatáson norvég e, kollégák, akik ismertették a norvég helyzetet, illetve Franciaországból is hallottunk, hallgattunk meg vendéget, valamint nemzetközi nőszervezettől is. És aztán ennek folyamányaként született meg ez a, ez a javaslat. Tehát tartottunk egy közmeghallgatást arról, hogy egyes tagállamoknak mi a gyakorlata, mi a tapasztalata, illetve hogy mi az európai általános helyzet. Romeva úr a munkaidőbeosztásról beszélt, ami megint csak egy eh, konkrét eh, kérdés, és nem tudjuk a munkaidő beosztás egészét, vagy a munkaidő egészét eh, a mi bizottságunkba megtárgyalni, sem pedig az emberi erőforrások, vagy HR feladatokat sem. De mindenképpen figyelembe kell ezeket is venni. Lényeg az, hogy a diszkriminációt fel kell számolni a férfiak és a nők között. Amennyiben egy cégnél a nők előmeneteli lehetőségei korlátozottabbak, mint a férfiaké, ott fel kell lépni ez ellen. Ha az igazgatóságokat nézzük, akkor látjuk, hogy továbbra is nagyon nagy a férfiak túlsúlya. Nyilvánvalóan ebben is megmutatkozik a menedzsment felelőssége. Gyakran látjuk azt, hogy az egyszerű beosztottak többsége nő, ugyanakkor az igazgatóságban szinte csak férfiak vannak. És természetesen jegyzeteltem a közben, miközben Gurmai asszony is beszélt, az önbizalom, illetve ambíció hiányáról és problémáiról. Ön is eh, említette azokat a tanulmányokat, amelyeket én is olvastam, miközben előkészítettem ezt a jelentést. És eh, látjuk azt is, hogy eh, elég erősek a negatív érzelmek a nők alulreprezentáltsága kapcsán. A nőknek vannak olyan nők, akiknek igenis vannak ambícióik. És Nyilvánvaló, hogy ha ezek az ambíciók nehézségekbe ütköznek, akkor ezeket a problémákat meg kell oldani. Sajnálatos módon a legtöbb cégnél nem létezik mentoring, nem létezik networking, nem létezik karrierfejlesztési tanácsadás a nők számára. Más helyeken adott esetben léteznek ilyen programok, de nem biztos, hogy kellőképpen hatékonyak. Ha egy nő karriert szeretne magának, akkor e, egy follow-upra van szükség. Nem csak arról van szó, hogy a gyermek e, gondozási intézmények e, nem állnak rendelkezésre. Erről beszélt Matera asszony, Koszta asszony. Szükség van természetesen ilyen intézményekre, és ezek megteremtése érdekében adott esetben adókedvezményekkel is kell élni. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy ez nem könnyű. Minden tényezőt figyelembe kell venni. Minden olyan tényezőt, amely szükséges ahhoz, hogy a nők száma a vezető pozíciókban növekedjen. Meg kell vizsgálnunk a férfiak szerepét, a partnerek szerepét ebben az egész kérdésben. Eh, egy mentoring rendszer kialakítására van szükség. Ez megint csak az adott cégen belüli felelősség megosztás kérdése. Úgy gondolom, hogy volt egy újdonság is, amit ma ebben a vitában hallottunk, és mindig a jelentésből indulok ki természetesen, mert ezzel kapcsolatban zajlott ez a vita, és ezzel kapcsolatban nyilatkoztak meg a kollégák is. És itt, ami felmerült újdonságként, az, az a saját parlamentünk helyzete, hogy söprögessünk egy kicsit a saját házunk táján is. Itt a házon belül is legyen egy proaktívabb kampány a nők szerepének előmozdítása érdekében, csak úgy, mint a tagállamokban felmerült az is, hogy a tanácson, a bizottságon belül, illetve a politikai frakciók vezetőségében sincsenek a nők megfelelőképpen reprezentálva. Említették, hogy a bizottság elnöke nő, a tanács elnöke nő, a frakcióvezetők, stb. stb. És én azt gondolom, hogy amit jobban hangsúlyoznunk kell, az a probléma tudatosítása. A szociális partnerek bevonása szükséges ehhez, és ennek révén sikerül majd tudatosítanunk ezeket a problémákat. Be kell vonnunk a szakmai szervezeteket, be kell vonnunk a szakszervezeteket, és Tudatosítani kell velük, hogy a nők jobb bevonása ezekbe a munkakörökbe, amelyek jelenleg zárva vannak előttük, gazdasági szempontból is hasznos a társadalom számára. Kosta asszonynak is köszönöm a jó indulatát, illetve az együttműködési készséget. És az ő általa elmondottakból pontokkal kapcsolatban azt mondhatom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy mindent pontosan megértettem, eh, amit eh, ő mondani akart. Beszélt arról, hogy az önéletrajzok eh, értékelésénél is eredményeket kell elérnünk. De mi nem bürokráciát akarunk kiépíteni. Ha egy vállalat szerkezetét vizsgáljuk, és mondjuk egy vállalat keres vezetői pozícióra valakit, akkor a női jelöltek között válogatva azt látják, hogy az önéletrajza alapján kiváló ez a jelölt. Ugyanakkor ők rugalmasságot is keresnek, illetve azt, hogy az adott személy alkalmazása a piaci eh, körülményeknek eh, mennyire felel meg. Tehát nagyon sok minden számításba eh, vesznek egy felvétel során. Ne az legyen, hogy nem olvassák el megfelelően a e, nők e, önéletrajzát, illetve a az álláspályázattal együtt beadott különböző dokumentumokat. De azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy talán e, a fordítási nehézségek miatt nem értettem Koszta asszony által elmondott teljes mondani valót. Azt gondolom, hogy azért a nagyját fogtam annak, amit mondott. Említettük azt is, hogy az egyetemeken a nők száma a hallgatók között most már sokkal magasabb, mint a férfiaké. A kettes kompromisszumos módosító azt mondja, hogy a megfelelő megfelelően képzett és kvalifikált nőket kell pozícióba hozni, és nincs kétségünk afelől, hogy minden vállalatban megtalál, vállalaton belül megtalálhatók az ilyen nők. Egy nő is eh, megfelelően hozzájárulhat eh, az igazgatóság eh, munkájához. És a nőket nem csak a kóta alapján, mint egy megtiszteltetésként kell kinevezni. Tehát a legfontosabb, amit most mondani akartam, az a tudatosítás, a problémák tudatosítása és a lehetséges megoldások tudatosítása. Köszönöm. Köszönöm szépen május 25-én szavazunk a bizottságban és a júliusi plénumon. Mielőtt áttérünk a következő témára, szeretnék a képviselőkhöz fordulni, hogy próbáljanak röviden fogalmazni. Még öt témánk van a napirenden, és ez az eszmecsere egy óra 15 percig tartott. Igazából eh, egy szavazásra bocsátott téma volt, és nagyon sok időt vitt el. Tehát körülbelül 15 percünk van minden témára, hogyha szeretnénk eh, az időkereteinket betartani. Akkor folytatjuk a következő témával, a következő téma pedig eh, a Költségvetési Bizottság jelentése, és pedig a 2012-es költségvetési tervezetről folytatandó háromoldalú megbeszélésről van szó. Matéra asszony az illetékes, és szeretném elmondani, hogy a bizottság konkrét javaslataihoz nincsen hozzáférésünk, Éppen ezért eh, már megállapítottuk, hogy a módosítók eh, határideje mi, és eh, ebben pedig figyelembe vettük a bizottság javaslatait is, amelyeket később kapunk meg. Most pedig szeretném Matéra asszonynak átadni. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. 2010 márciusában az Európai Bizottság elfogadott egy 2010-2015 közötti időszakra vonatkozó nők és férfiak egyenlőségéről szóló dokumentumot, hogy a munkában, a munkahelyen hogyan tudunk paritást elérni a két nem között. Éppen ezt a politikát próbálja meg támogatni a költségvetés, és több nők és férfiak közötti egyenjogúsági politikára van szükség az Európai Uniós szakpolitikákon belül is. Ez az egyik fő elv ez különösen igaz a 2020-as stratégiára is, amelyben az egyik célkitűzés éppen az, hogy a szakadékot a két nem között csökkentsük, hogy megvalósuljon a nők és a férfiak nagyobb fokú egyenlősége. Az Európa 2020-as stratégiában az egyik cél az, hogy a nők foglalkoztatását javítsa. 62 százalékos jelen pillanatban ez az arány, az EU 2020-as stratégia 75 százalékos foglalkoztatottsági arányt szeretne elérni a nők számára. Egy olyan Európát, egy olyan Európai Uniót szeretnénk, amely az életet, a fenntartható növekedést a gazdaságban célozza. Ehhez azonban arra van szükség, hogy több nő legyen a munkahelyeken ehhez jobban kell őket támogatni, és több nőt kell bevonni a veszélyeztetett kategóriákból is. Gondolok itt az idősebbekre, a fogyatékossággal élő nőkre, illetve a migráns nőkre. Ebben a véleménytervezetben különösen azt vizsgáltam, hogy a Vilniuszi nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézetet hogyan lehetne támogatni, hiszen ők kutatják a különböző tagállamokban erre az ügyre, erre a témára vonatkozó információkat. Jelen pillanatban az intézet személyzetét toborozzák, ezt kell befejezni. Van egy kísérleti projekt, ami azt vizsgálja, azt próbálja elérni, hogy a nők munkahelyi és családi életét hogyan lehetne jobban összeegyeztetni. Ez egy új ügyet fog vizsgálni, egy új ügyet fog felvetni, az egyedülálló anyák helyzete az Európai Unióban. Én leszek a jelentéstevője ennek a témának. Az ő helyzetüket kell alaposabban megvizsgálni, és hangsúlyozni az ő fontosságukat, hiszen exponenciálisan növekedik az egyedülálló anyák száma az EU-ban. Rengeteg nehézséggel néznek szembe, és az az egyik tényező, amely amely azt magyarázza, hogy a fiúk és, fiak és lányaik között is az egyedülállóak száma hogyan és miért növekszik. Aztán a nők és férfiak fizetése közötti szakadék. Itt is jobban szeretnénk megvizsgálni az idősebb nők helyzetét, a szegény nők helyzetét, illetve nem feledkezünk el az aktív időskor európai évéről sem. Szükségünk van az egészségügyi és szociális költségek fedezésére is. Itt most azt hiszem, hogy nagyjából lezárhatom a felszólalásomat. Ezt a véleménytervezetet a 2012-es következtetés tervezet nélkül kellett, hogy megfogalmazzam, hiszen ez csak ma délelőtt érkezett meg. Kérem a kollégáimat, hogy annyi módosítót nyújtsanak be, amennyit csak szeretnének. Köszönöm, Gurmai asszony. Megpróbálok rövid lenni. Nagyon szépen köszönöm a, a, a, a munkáját, képviselőasszony. Néhány rendkívül fontos ügyre hívta föl a figyelmet. Szeretném emlékeztetni a jelenlevőket, hogy a 2015-ös, 2020-as nők és férfiak esélyegyenlőségi stratégiájából hiányzik a család élet és a munka összeegyeztethetőségét. tehát ezért is tartom fontosnak, hogy felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy kísérleti projektet indítson ezen a területen. A másik tisztelem a következetességét képviselő asszony, hiszen valóban az egyedülálló anyák helyzetét szívén viseli, és én bizakodó vagyok, hogy az a jelentés, aminek én leszek a, tár, vagy a árnyék jelentéstevője, ez valóban egy világos figyelemfelkeltés lesz e, az európai állampolgárok e, számára. Nagyon fontos az is, hogy megemlíti a, a bérszakadékot. Meggyőződéssel vallom, hogy a 2011-2020-ra elfogadott új esélyegyelőségi paktum, melyet 2000 11. február 8-án e, Budapesten, illetve Magyarországon írtak alá. Egy újabb lépés előre, csak csöndesen megjegyzem, hogy 2000 2006 és 2010 között is aláírták ezt az esélyegyenlőség paktumot, amiben szintén eh, szerepelt a bérszakadék, és hát nem nagyon láttam, hogy különösebb előre mozdulás történt volna, annak ellenére, hogy Bauer Edith képviselőtársunk készített egy kiváló jelentést eh, eh, még az előző ciklusban. Tehát meggyőződéssel vallom, hogyha nem készül direktíva a bérszakadékot illetően, akkor sajnálatos módon ugyanúgy nem lesz változás, hogy a női képviseletet illetően sem. Tehát nagyon fontos, hogy erre is képviselő asszony kitért. Egy dolgot szeretnék pontosítani, lehet, hogy a, a tolmácsolás nem volt pontos. Az EU 2020-as stratégiája van a gender dimenzió sokkal gyengébb 2020-ra 75%-ban kell, hogy ott legyünk a munkaerőpiacon. Tehát nincsen külön statisztika a nőkre és a férfiakra, ahogy ez korábban a Lisszaboni stratégiában volt, hogy 50% helyett 60%-ban vegyünk részt nők a munkaerőpiacon, illetve a férfiak esetében 70-ről, illetve 60-ról 70%-ra. Tehát ez, egy, ez egyfajta nehézséget is jelent, hogy egy, egy közösségi számot hoztak létre ezzel a 75%-ban, nem, sajnálatos módon nem a nők 75%-áról van szó. Én köszönöm szépen még egyszer a, a, a munkáját, és azt is, hogy az idős nőkre legalább olyan nagy tekintettel van, illetve egészségügyi helyzetükre, mint egyébként az egyedülálló anyákra. Tehát azt kell mondjam, hogy ha szívügynek lehet tekinteni két ügyet, akkor képviselő asszonynál én ezt a kettőt leltem fel. Most szeretném Moren asszonynak átadni a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony mivel vitánkban a mandátumról van szó, a három oldalú tárgyalásokra vonatkozóan, amit a 2012-es költségvetésről fognak folytatni, egy nagyon egyszerű és konkrét megjegyzésem lenne, ami Gormai asszony eh, észjárását követi. Azt kívánjuk, hogy a politikák komergáljanak, hogy így sikerüljön elérni a nők és férfiak egyenlőségét. Én azt szeretném, hogyha ebben a mandátumban, a tárgyalási mandátumban lehetne egy konkrét, költség, konkrétan a költségvetésben is lecsapódna ez a szociális kohézióra vonatkozó igény. Milyen eszközzel lehet elérni a nők és férfiak egyenlőségét? Az Európai Szociális Alappal, a Progress programmal, melyik az erőszak elleni eszközünk, a DAFNE. És hogyha koherensek akarunk lenni, akkor tökéletesen mobilizálnunk kell az erőinket annak érdekében, hogy ezek az alapok, a szociális alap, alapok, amelyek eléggé politikai jellegűek, ezeket támogassuk, és olvashatóak, láthatóak legyenek. Különben nem tudjuk elérni ambícióinkat. Köszönöm. Figueredo asszony. Thank Eh, gostava também aqui de referir três notas. Köszönöm szépen. Eh, uma tem ainda... Három eh, megjegyzésem lenne. Az első. Azzal függ össze, amit munkának nevezünk. Nagyon fontos, hogy itt például a szociális alapokat arra használjuk, hogy a nemek közötti egyenlőséget mindenekelőtt a munkaerőpiacon elősegítsük. Nagyon fontos az emellett természetesen, hogy gondoskodunk arról, vagy tudatában legyünk annak, hogy a nő nem kapja meg az őt megillető jogokat minden tekintetben. És eh, itt van ez a Progress program, amely figyelembe veszi az összes idevágó aspektust. Azonban itt nem elégségesek az eszközök, hiszen eh, itt igazából a forrásokat is megnyírbálták, hogy más kezdeményezésekre költsék azokat. Ezen kívül eh, megjegyezném, hogy a finanszírozás nem elégséges. Ragaszkodnék ahhoz, hogy a pénzügyi haladási programot rendesen csinálja meg a bizottság. Akut pénzügyi problémáink vannak az ilyen jellegű tevékenységben, és nagyon nehéz itt a 20%-ot megtalálni, amely szükséges lenne ezen projektek érdekében. Nagyon gyakran az a helyzet, hogy a projekteket nem hajthatjuk végre, mert ezt a 20%-ot nem tudjuk összehozni, és akkor saját magunknak kell hozzájárulnunk. Itt több, több ilyet említhetnénk, főleg olyan országokban, amelynek problémái vannak mindennapokban is. Úgy gondolom, hogy a bizottság ezt már nem fogadhatja el. Komolyan kell vennünk a helyzetet, és olyan helyzet van, amelyben igazából csak 10%-kal tudunk hozzájárulni a projektekhez. És igazából a 10% a szociális célok tekintetében nagyon kevés. Különben, hogyha ez így marad, akkor fennmarad az a kockázat, hogy elveszítjük a projektek végrehajtásának a lehetőségét. Hiszen a különféle szervezeteknek már egyszerűen nincsenek forrásai, hogy magasabb százalékban finanszírozzák a projekteket. Tehát több forrásra van szükségünk, és alacsonyabb együttes társfinanszírozásra. Természetesen nagyon szép szavakat írhatunk le. Azonban, hogyha hiányzik mögöttük a pénz, akkor nem valósíthatjuk meg ezeket. Ezekre a dolgokra szerettem volna felhívni a figyelmet, és utána pedig benyújtom módosítóimat. De szerettem volna már most utalni ezekre a problémára. Köszönöm szépen, Figéredó asszony, nincsen több felszólási igény, tehát átadom Matér asszonynak a szót, hogy tegyen néhány záró megjegyzést. De szeretném megköszönni a munkáját az előadónak és mindenkinek, aki hozzászólt. Nagyon eh, bonyolult volt eh, ezt papírra venni, és nagyon szeretném azt is megköszönni, hogy rövidre fogta mondandóját. Tehát Matéra asszony a záró megjegyzéseit közölje velünk. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, semmilyen megjegyzésem nincsen már, hiszen amit a kollégák előttem elmondtak, nagyon fontos, meg vagy győződve helyességükről és fontosságukról, főleg annak tükrében, amit most Figueredo asszony mondott el a társfinanszírozásról. Természetesen ez egy nagyon lényeges dolog számos tagállamban. Az a helyzet, hogy a projektek eh, nem valósulnak meg a társfinanszírozás hiánya miatt. Ezt is eh, bedolgozom a jelentésbe, és fáradozom azért, hogy a bizottságunkban több szó erről. Köszönöm szépen! Matéra asszony, szeretném tájékoztatni a részvevőket, hogy a bizottság képviselője nincsen jelen, nem tudja a vitát megjegyzéseivel kommentálni. A módosítók határideje május 3-a 12 óra. A bizottságunkban május 25-én szavazunk, a Költségvetési Bizottság június 14-én, és a plénumban pedig júniusban. A következő témánk a napirenden pedig eh, a foglalkoztatási bizottság felelősségébe tartozik, és a fogyatékossággal élők mobilitása és integráció, valamint az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010 és 2020 között címet viseli. A vélemény előadója Murán Sartier asszony szakbizottságunk részéről, és most rögtön szeretném az előadónknak átadni a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném nagyon gyorsan felvázolni a kontextust. Az Európai Bizottság nemrég javasolt nekünk egy szöveget, amely a nagy célkitűzéseket, a nagy elveket sorolja fel, amelyek a fogyatékossággal élők integrációját elősegíthetik a tagállamokban. A fő jelentés Kósa képviselő úrnak, a foglalkoztatási szakbizottság beli képviselőnek a feladata. Az ő javaslatait tekintettem át, Sajnos a mobiltelefontól nem nagyon halljuk a képviselőasszony hangját. Nos, tehát nagyon koherens ez a szöveg, és összefügg, szorosan követi az Európai Bizottság javaslatait. Először is szeretném elmondani azt, hogy a mi szakbizottságunk véleményével kapcsolatban nagyon pragmatikus és konkrét megközelítés javaslok amely integrálja a mi felelősségünket, az összes felelősségünket, amit a Nőjogi Szakbizottság tagjaiként viselünk. Néhány pont, amelyekkel kapcsolatban szeretném javasolni azt, hogy hangsúlyozzuk a véleményünket. Egy oldalról a befogadás, annak a 80 millió fogyatékossága lérőnek a befogadása, akik a körünkben élnek, befogadásuk az életük meghosszabbítását is jelenti, és nagyon fontos az, hogy ezeknek az embereknek a jelentős része nő. Ezért nagyon fontos, hogy mozgósítsuk erőinket, és a fogyatékossággal élő nőket támogassuk. A második dolog, amit szeretnék javasolni, az az, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy mennyire rendkívül fontos és szükséges létrehozni nagyon is korai előrejelző rendszereket, illetve a lehető legkorábban megoldást kell találnunk annak érdekében, hogy a lehető legkorábban vállaljuk a fogyatékossággal élők támogatását, az ő életük kezelését. Gondolok itt a szakmai életre, az oktatásban töltött idő, idejükre, illetve autonómiájuk megélésére. Nos, tehát nagyon hamar azonosítanunk kell a problémáikat. És a harmadik pontban szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon gyakran épp az anyák azok, akik vállalják a felelősséget, és gondozzák a fogyatékossággal élő gyermekeket. Ennek természetesen a karrierükre megvan a maga negatív hatása. Ezért azt javaslom, hogy kérjünk kérjük azt, hogy rugalmasabbá válhasson az ő munkaidejük annak érdekében, hogy ez a, az óriási teher, amit az anyák viselnek, figyelembe vehető legyen. Ezt azért is szeretném hangsúlyozni, mert nagyon gyakran hallottak már engem arról, hogy emlékeztetek arra, hogy a munka és a családi élet összehangolása mennyire fontos. Ez persze nagyon fontos, de amikor a fogyatékossággal élő gyermekekről van szó, akkor meg kell többszörözni az erőfeszítéseinket ezzel a területen. Ezért kérem önöket, hogy hangsúlyozhassuk ezt a területet különösen a véleményünkben. Ugyanebben a pragmatikus és konkrét szellemben ezen nők, azon nők élete, akik a fogyatékossággal élő gyermekeket gondozzák. Nos, velük kapcsolatban azt javaslom, azt szeretném, hogyha ez az új ötlet, új gondolat támogatást nyerne a különböző frakciók és szakbizottságunk részéről. Azt javaslom tehát, hogy azok a társaságok, szülői társaságok, vagy fogyatékossággal élők csoportjai, amelyekért nagyon gyakran a nők viselik a felelősséget, amelyekben főleg a nők vonódnak be. Ezt a szerepet elismerjük. És az ő tapasztalatukat értékeljük, és a karrierjük során a, például a szakmai önéletrajzukban elismerjük. Óriási kötelezettségeket, elkötelezettséget vállalnak ezek a nők ezekben a társaságokban, kiegészítő kompetenciákat fejlesztenek ki egymás után magukban azok a nők, akik ilyen fogyatékossággal élőket tömörítő társulásokban, társaságokban, vagy a velük foglalkozókkal tömörítő társaságokban dolgoznak. Tehát ezek az emberek önkéntesen vállalják ezt a kötelezettséget, és ezt is el kell ismernünk, ezt az erőfeszítést, és karrierjükben egy elismert kompetenciaként kell, hogy ez érvényesüljön. Végül az idősödő fogyatékossággal élő nőkre térnék ki, illetve hangsúlyozom azt, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy a fogyatékossággal élő nők nagyon gyakran erőszak áldozataivá válnak. A fogyatékossággal élőkkel szemben elkövetett erőszak nagyon gyakran a fogyatékossággal élő nők ellen irányul, ezért konkrét szakpolitikákra van szükség ezen ponton. Támogatnunk kell a fogyatékossággal élő nőkre vonatkozó tanulmányok végzését. Éppen azért, mint, mert ahogy mondtam, nagyon gyakran ők találják a legnehezebbnek azt, hogy mondjuk a munkavilágába, a vállalatokba visszatérjenek. Nos, tehát úgy gondolom, hogy így tudjuk előmozdítani egy kicsit a fogyatékossággal élő nők helyzetét, így tudjuk segíteni azt, hogy a nők vállalják a felelősséget ezért a fele- területért. Köszönöm szépen. Szeretném most Gurmai asszonynak átadni a szót, az első felszólalónak, és megkérném, hogy rövidre fogja a szót. Gurmai asszony. Yes, I did it. So, uh, concerning uh, Elizabeth's work... Uh, Ami Elizabeth munkáját illeti, szeretném megkérdezni őt, hogy amikor a 80 millió fogyatékkal élő társadalmi befogadásáról beszélünk, akkor jobban alá kell húznunk azt, hogy a gondozók nagy része is nő. A nem szakmai gondozók gyakran nem kapnak semmilyen juttatást, pénzt ezért a munkáért, nem ismeri el ezt a munkát a nemzeti TB rendszer. A TB rendszereknek erre a jelenségre oda kell figyelni, például a nyugdíjjogosultság kérdés körében. Ugye nem csak, nem csak fizetési különbségekről van szó, eh, a férfiak és a nők között, hanem eh, nyugdíj eh, különbségekről is van szó. Azt gondolom, hogy a korábbi jelentéseket is figyelembe kell venni. Ebben a témában többszörös diszkriminációnak eh, vannak kitéve ezek a nők, és a 2020-as stratégia eh, keretében pedig eh, ki kell jelenteni, hogy ez nem lehet sikeres, hogyha a fogyatékosok szerepét nem értékeljük újra, illetve hogyha nem veszük figyelembe a nőknek a gondozói munkáját. A stratégiai adatok ebből a szempontból gender szenzitívek kellenek, hogy legyenek, nincsenek egyszerűen adatok, a, nincsenek adatok a gondozókra vonatkozóan ugyanígy fel kell lépni a jelnyelv védelme érdekében. Pavanova asszony következik. Köszönöm. Meissner asszony nevében beszélek, most ő nem tud itt lenni ezen az ülésen. Először is köszönjük Seti asszonynak az elvégzett munkát. A Nőjogi Bizottság a nők elleni diszkrimináció, eh, a nők elleni erőszak és megkülönböztetés ellen lép fel, és eh, ezért is fontos, hogy külön kitérjünk a fogyatékos nőkre. Nem csak eh, a női problémákkal kell ugyanis ezeknek az embereknek szembenézniük, hanem két, kettős diszkrimináció és kettős hátrány érvényesül az ő esetükben az Európa 2020-as eh, stratégia keretében, hogyha a 75%-os foglalkoztatási célkitűzést el akarjuk érni, akkor bizony foglalkozni kell a fogyatékkal élők munka lehetőségeinek megteremtésével is. Eh, valódi esélyt kell számukra biztosítani a karrierépítésben, és eh, az ilyen emberek szempontjából a munkahely elvesztése különösen frusztráló jelenség. A, a fogyatékkal élő nők és férfiak eh, jobb integrációra, jobb integrációjára oda kell figyelni. Eh, ezek az emberek egyhatodát alkotják az európai népességnek. Eh, sokan kiszorulnak a munkaerőpiacból, vagy pedig az oktatási piacról, mert nem tudnak bejárni a munkahelyükre. Ezért is kell ezen a téren is intézkedéseket hozni a jobb integráció érdekében. Gyakran a tudatlan bizonytalanság és az előítélet okozza a diszkriminációt, ezért fontos az is, hogy a társadalom tudatosságát is növeljük, illetve felvilágosító munkát végezzünk. Pavarova asszonynak köszönöm. Köszönöm szépen. Én is rajta vagyok a listán, roppant rövid leszek, és remélem, hogy az előadóval együtt megállapodunk a módosítókban. Tehát nagyon röviden szeretném azt mondani, hogy arról van szó, hogy ezeket a nőket kettős megkülönböztetés éri, egyszer a nemük miatt, egyszer fogyatékosságuk miatt. Tehát eh, nagyon eh, rossz helyzetben vannak. Úgy gondolom, hogy eh, a bizottság cselekvési terve még erősebb kell, hogy legyen. 2012-ig rengeteg tennivaló van. Mielőtt megítélhetjük, hogy teljes mértékben részt vehetnek a fogyatékossággal élők a társadalom minden területén. Nem elégedhetünk meg kevesebbel. Emberi jogról van szó, akkor, hogy a fogyatékossággal élőknek biztosítanunk kell a részvételt minden területen, hogy ugyanúgy a nem mozgáskorlátozottakkal együtt részt vehessenek mindenben. Elég gyakran az a helyzet, számos tagállamban, hogy a nők vállalják a fő felelősséget a fogyatékossággal élő gyermekekért és rokonaikért. Én azt kívánnám, hogy a bizottság egy kicsit jobban megvizsgálja azokat a tagállamokat, amelyek belátták, hogy nem csak a nők felelőssége az, hogy a fogyatékossággal élőkkel foglalkozzanak. Vannak olyan tagállamok, ahol vannak jó példák, hogy eh, együtt működjenek a fogyatékossággal élőkkel. Tehát a családon belül meg lehet osztani azokat a feladatokat, amelyeket a fogyatékossággal élő nem tud elvégezni. Azokban a tagállamokban, ahol ez megvan, azok a legjobb, legmagasabb életszínvonalra rendelkező államok. És ezekben az államokban a fogyatékossággal élők teljes mértékben részt vesznek a társadalom életében egy személyes segítővel. a fogyatékossággal élő gyermekek segítséggel, a személyes segítőjükkel járnak iskolába, normális iskolába, elvégzik a szabadidős tevékenységüket, játszanak, ugyanúgy, mint a fogyatékosság nélkül élő. A bizottság vizsgálja meg ezeket a pozitív példákat is, és állítsa példaként mindenki elé. A tagállamok felelőssége az, hogy finanszírozzák ezt a rendszert. Vannak jó példák, amelyeket lehet követni. Most pedig Plump asszonynak, és utána Figueredo asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, egy percet kérek, gratulálok a javaslatokhoz a véleményben. Szeretném elmondani, hogy elolvastam itt a cselekvés listát a bizottság részéről, és szeretném aláhúzni, hogy semmi sem akadályozza meg azt, hogy a következő cselekvési tervekben ne szerepeljenek a nemek közötti egyenlőséggel összefüggő dolgok. A bizottságot és a tagállamot szeretném felszólítani, hogy nézzék meg a dolog nemi dimenzióját az összes elkövetkezendő cselekvés tekintetében itt a fogyatékossággal élő nők alulreprezentáltak a demokratikus folyamatokban és a döntéshozatalban. Áll itt. Emellett a fizikai vagy szellemi fogyatékossággal élő nők gyakrabban visszaélés áldozatai, mint a férfiak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fel kell szólítanunk a bizottságot és a tagállamokat, inkább a tagállamokat, hogy ismerjék el a nemet, mint olyan dimenziót, amely a szociális védőrendszerekben és szolgáltatásokban is figyelembe vendő. Itt a bizottság honlapján nem láttam, hogy eh, a közlemény más fajta formátumban is megjelent-e. Audio formátumban, vagy braille írásban annak érdekében, hogy el tudják eh, azok is olvasni, akik fogyatékossággal élnek. Amennyiben nem, nem tudom, lehet. Lehet, hogy a bizottság képviselője el tudja ezt mondanunk, de én nem láttam más formátumot. De az információhoz való hozzáférés érdekében jobb, hogyha mindenfajta formátumban jelen van, hogy hozzáférhető legyen a fogyatékossággal élők számára is. Hiszen a hozzáférésről beszéltünk, mint a legelső stratégiai lépésről. Köszönöm szépen. Köszönöm, Figueredo asszony. Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que já estão aqui abordados muitos aspectos que são importantes. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok fontos pontot vetett fel már maga a jelentéstevő is. De ismét szeretnék elismételni valamit, ami már elhangzott, a költségvetéssel, a finanszírozással kapcsolatban. Hogy ez mennyire fontos. A társfinanszírozás létrehozása. Azon társulások, társaságok esetében, akik fogyatékossággal élőkkel dolgoznak. Olyan projektek esetében, amelyek közösségi finanszírozásban részesülhetnek, és hogy itt akár a költségvetés 10%-a fölé is menjünk. Még egyszer, ezt a javaslatba beemelhetnénk, és szerettem volna hogyha ezt megbeszélnénk. Aztán a foglalkoztatással kapcsolatban. Amikor a nők diszkriminációt szenvednek el a fogyatékosságuk miatt már a munkaerőpiacra való belépésük során is, akkor ez azt jelenti, hogy többszörösen megkülönböztetettek. A jelentéstevő erre már rámutatott, de szerintem alapvető fontosságú hangsúlyozni ezt a tényt, hogy pozitív intézkedésekre van szükség. A megfelelő biztosított finanszírozással. Az Európai Bizottságnak jó példát kell mutatnia. Javaslatokat kell benyújtania, pozitív módon kell felvenni a harcot ezen kétszeres megkülönböztetés ellen, amivel a nők szembenéznek a munkaerőpiacra való bejutás területében. Itt nem csak javaslatokra, hanem pénzre is szükség van. Most szeretném átadni Katone asszonynak a bizottság képviselőjének a szót. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a szakbizottságnak a véleménytervezetet, szeretném megköszönni az összes mai felszólalást, amely számos releváns témával foglalkozott, úgy vélem, hogy a bizottság elkövetkezendő évtizedre szóló stratégiájával összevágnak a megjegyzések. A fogyatékossággal élőkről szóló stratégia alapja az ENSZ fogyatékossággal élőkről szóló egyezménye, és a tagállamok is csatlakoztak ehhez a nemek dimenzióját is elfogadtuk, és a bizottság pedig megpróbálja fősodrasítani a fogyatékosságban a nemek dimenzióját. Az Európa 2020-ban is elismertük ezt. A fogyatékossággal élőkre vonatkozó stratégia pedig szorosan összefügg az Európa 2020-szal. Itt a célok a olvasatók, a munkahelyteremtés, a szegénység elleni harc és a szociális befogadás. Vannak adatok, mutatók a fogyatékossággal élők tekintetében, nők és férfiak tekintetében. Tehát ismét a foglalkoztatási, oktatási és szegénység elleni harc kérdései szorosan összefüggenek a nemek közötti egyenlőséggel. A bizottság támogatja a tagállamokat erőfeszítéseikben. Tehát lesznek eh, nemekre lebontott adatok a fogyatékossággal élők között. Tehát eh, lesznek olyan adatok, hogy hányan élnek fogyatékossággal, hányan nem élnek fogyatékossággal, férfiak, nők és az összlakosság tekintetében is. A fogyatékossági stratégia más formátumban való hozzáférése, nem vagyok biztos benne, hogy az összes nyelven megvan-e, de jó lenne, hogyha könnyen olvasható és alternatív formátumokban is meg lenne, és amennyiben ez megvalósul, felveszem önökkel a kapcsolatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. A végső megjegyzés lehetőségét most átadom Murán asszonynak. Parancsolj! Merci de... Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást. Meg fogom próbálni mindet figyelembe venni. Módos, a lehető legszélesebb körű módosítókat fogom majd javasla, javasolni, amit remélhetőleg mindannyian támogatni tudnak majd. A kettős diszkrimináció ellen szeretnénk felvetni a harcot, a fogyatékossággal álló nőkre nagyon sok képviselő asszony felhívta az, a figyelmet. Figyelembe vettem azt is, lejegyeztem azt, hogy szeretnék integrálni a gondoskodást abba a logikába, hogy a nők vesznek ebben különösen részt. Plom Gurmai és Szetszon asszony is említette ezt. Illetve látom, hogy várják, hogy legyenek statisztikák a fogyatékossággal élő emberek és a nemek kapcsolatáról. Aztán volt egy javaslat, amit Ilda Figueredo asszony fogalmazott meg, ezt is a lehető leginkább megpróbálom majd figyelembe venni. Az összes javaslatot megpróbálom beépíteni a tervezetbe. Látom, hogy a, a véleményünk megegyezik, és most a dokumentumban is majd mindezeket a véleményeket megpróbálom belefoglalni. Köszönöm szépen. A módosítók határideje május 4-e, a szakbizottságunkban május 25-én szavazunk, az Empliben a június 16-án és a júliusi plenáris szavaz. Akkor közvetlenül áttérünk a következő témánkra. Ez is vélemény az illetékes a foglalkoztatási bizottság, témája pedig a munkavállalók Európai Unión belüli mobilitásának előmozdítása. Cseskova asszony a illetékesünk, és rögtön átadnám neki a szót, megkérve, hogy vegye figyelembe az időbeli korlátozásokat. Cseskova asszony. Köszönöm. Elnök asszony, eredetileg írtam itt néhány oldal bevezető szöveget, hiszen úgy gondolom, hogy a munkavállalók Európai Unión belüli mobilitásának kérdése nagyon fontos téma. Olyan, amelyben aktív részt kell vállalnunk szakbizottságként. De Kratza asszony jelentését követően rövidítettem a listámat, hiszen nagyon sok téma már szóba került. Ahogy már említették, itt a Foglalkoztatás Bizottság a fő illetékes. A munkavállalók mobilitása az egyik alapvető szabadság az Európai Unión belül. Azonban természetesen szociális, gazdasági vetületei is vannak administratív akadályokkal kellett eddig küzdködnünk, amelyeket le kell bontanunk. Nagyon alaposan foglalkozik a jelentéstevő. Ezekkel nincsen túl sok tanulmány, amely a nők mobilitásával foglalkozna az Európai Unión belül. De nagyon sok nemileg jellemző aspektusokat szűrhetünk le. Látunk egy olyan megjegyzést, hogy hiányzik az akarat a mobilitáshoz. Ez teljes mértékben egyéni megítélés kérdése függ a kortól, függ a családi állapottól, a nemtől és az elért sikerektől, tapasztalatoktól, képzéstől. Tehát óriási különbségek vannak például a férfiak és a nők munkaügyi mobilitása között is. a férfiak sokkal gyakrabban változtatják lakóhelyüket a munkavégzés miatt. Tehát ez 40 százalék, összehasonlítva a nők esetében tapasztalható 27 százalékkal. A nők gyakran követik partnereiket az új munkahely szerinti lakóhelyre. A nők tekintetében tapasztalható alacsonyabb mobilitás a munkaügyi mobilitás tekintetében azzal is magyarázható, hogy a nők általában kevesebben vannak a munkaerőpiacon, kisebb arányban képviseltek. Ezen kívül összefügg a munka értékelésével és a nők és férfiak közötti bérszinttel. A tanulmányok azt mutatják, hogy a nők esetében alacsonyabb elvárásokat jelent ez a mobilitás. Hiszen nem csupán a jobb munkafeltételek csalogatnak. Miért költözzenek el a nők, amennyiben nem csak a munka játszik szerepet. Tehát például nagyon fontos a családbiztonság, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a gyermekgondozás a gyermekfelügyelet, a lakás, illetve a szállás minősége. A migráns munkavállalók, nők és férfiak is konfrontálódnak azzal, hogy nem ismerik az összes jogokat. Nem tudják, hogy a fogadó országban milyen jogok illetik meg őket. Gyakran azt sem tudják, hogy milyen komplikációkkal kell számolniuk, hiszen ez államról államra változik. Az administratív akadályokról is kevés információ van. Ez pedig mind csökkenti a mobil munkavállaló nők esélyeit, hogy hozzáférjenek a szociális juttatásokhoz, pedig joguk van hozzá. Az utolsó megjegyzésem, a bizottság 38 per 2004-es irányelvének alkalmazása, amely az Európai Uniós polgárok jogairól szól a mobilitás tekintetében, tehát a bizottság ezen jelentése utal arra, hogy az irányelv alkalmazása a családtagok esetében nem kielégítő. Van egy ajánlás is a tagállamok részére, hogy ezt az irányelvet hogyan lehet megfelelő módon átültetni a hazai gyakorlatokba. A véleményemben három pontra koncentráltam, amelyek azzal függenek össze, amit előadtam. Az első pont a bérkülönbségekre utal, amelyek a munkaerőpiacon tapasztalhatók a nemek közti különbség alapján. Véleményem szerint a bérkülönbségek az összes véleményünkben meg kell, hogy jelenjenek, hiszen ez az egyik fő oka annak, hogy a nők nem annyira mobilak, mint a férfi munkavállalók. A második megjegyzésem pedig a tagállamokhoz intézett felszólítás, hogy a munkavállaló nők megfelelő szociális juttatásokban részesüljenek, hogy képesek legyenek családjukat is magukkal vinni. Ebben a kontextusban szeretném kiemelni, hogy itt a partner szót használjuk, hiszen itt nem a bejegyzett kapcsolat a lényeg, hanem a partner kapcsolat, akivel egy Európai Uniós polgár él. Tehát ne legyen itt most formális különbség tétel, házasság és partnerség között. A harmadik megjegyzés pedig azokra az információkra vonatkozik, amelyeket el kell juttatni a munkavállalókhoz és családjukhoz, hogy részt vehessenek a szociális juttatásukban. Köszönöm most, hogy meghallgattak. Köszönöm. Mielőtt átadom a szót a képviselőknek, Szeretném elmondani, hogy mindenki, aki szót kért, szót kap, de a felszólalási időt maximálni kell kettő percre. Tehát felszólalásként kettő percet kap mindenki. Neved alóval asszony kap szót. Parancsolj! Thank you very much. In order to fasten up, uh, Köszönöm szépen. A gyorsítás érdekében angolul beszélek. Először is köszönöm az előadónak, hogy ilyen jól előkészítette az álláspontot. Nagyon sok megjegyzésemet bevette a vélemény tervezetébe, úgyhogy nagyon nagy elégedett vagyok a bevezető szavaival is. Az SZD frakció nevében a rugalmas biztonság volt számunkra nagyon fontos, nem csak a mobilitás, hanem a biztonság kérdése is. Gondolok itt például az óperekre. A legtöbbjük nő, és az a probléma, hogy nincsenek jól fizetve, nincsen szerződésük, szociális vagy egészségügyi biztosításuk, ez gyakran problémához vezet. Ugyanakkor a mobilis munkavállalók többsége férfi, de vannak ilyen nők is. Hogyha a nőket követi férfi partnerük, akkor erről a kategóriáról is nagyon fontos beszélni, hogy a nőknek lehetősége legyen arra, hogy a, szoci- a társadalom életében részt vegyenek, találjanak olyan helyet, ahol tudnak dolgozni, ahol meg tudják valósítani önmagukat. Ez a nyelvoktatás szempontjából is nagyon fontos. Hogyha valaki új életet akar kezdeni külföldön, akkor ehhez először nyelvet kell tanulni. Nagyon fontos, hogy a mobilis emberek partnereinek biztosítsuk ezt a lehetőséget, a nyelvtanulás lehetőségét, tehát a családtagok számára. Az egészségügy, a szociális gondoskodás, és még nagyon sok minden, amit most elfelejtettem, de úgyis rövid az idő. Thank you, thank you, chair. I said that was... Nő asszony, köszönöm elnök asszony. Nagyon gyors volt a kolléganőm, és ráadásul még nem is feltétlenül kellett őt lefordítani. Szeretném a jelentős levőnek a köszönetemet kifejezni a véleményért. Nagyon fontos ez az ügy, csak szeretnék hangsúlyozni egy olyan jelenséget, ami a mobilitás, az Európai Unión belüli mobilitás következményeként fontossá vált, ez az otthon hagyott gyermekek kérdése a migráns dolgozók gyermekei. A migráns dolgozók más tagállamban dolgoznak, és a gyermekek otthon maradtak. Állásfoglalást fogadtunk el az Európai Parlamentben, most pedig várjuk a bizottság közleményét. Én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül ebben a véleményben is megemlíthetnénk azt, hogy felhívjuk a tagállamokat, hogy olyan együttműködési mechanizmusokat hozzanak létre, ami az ilyen pusztító hatást megpróbálja a családok életéből kiiktatni. A gyermekek elválasztását megpróbálja megakadályozni a szülőktől, illetve felhívjuk a tagállamokat, hogy javítsák az ezen otthon hagyott gyermekek helyzetét, és segítsék őket a normális fejlődésben, az oktatásban való részvételben és a szociális életük normalizálásában. Tehát a, az otthon hagyott, a mobilitás miatt otthon maradó gyermekek helyzetére kitérnék. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony, maximum kettő percet. Köszönöm, rövid leszek. Úgy gondolom, hogy nagyon jó a tervezet, és nagyon jól lehet vele dolgozni. Az biztos, hogy nagyon szépen felhasználta lehetőséget, egy nagyon lényeges pont, az, hogy sokkal több férfi, mint nő használja a szabad mobilitást. Az akadályok a nők számára pedig leépítendők, és egyenlő feltételeket kell biztosítanunk a nőknek is. Az anyasági szabadságról szóló irányelv nagyon fontos, de más dolgok is tehát például, hogy a gyermekgondozáshoz való hozzáférés garantáljuk az apai szabadságot, hogy a családok számára, a gyermekes családok számára tegyük lehetővé azt, hogy éljenek jogaikkal. Plumb asszony a hátrahagyott gyermekek problémáját említette. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog megemlíteni ezt is. A megoldás pedig az lehetne, hogy könnyítsük meg a gyermekes családok lehetőséget, hogy éljenek jogokkal. A nők elég gyakran sebezhetőek, tehát ez például a háztartás alkalmazottakra is vonatkozik, tehát ahol egyéni munkavállaló van, ott elég gyakran szembesülnek azzal, hogy mások is ott vannak a saját országukból, és nem tudják, hogy milyen jogaik vannak, nincs hozzáférésük. Nehéz megszervezni magukat, hogy jogaikat érvényi, érvényesíthessék. Tehát itt tenni kell valamit a házastársak, a partnerek. Itt egy forma, tehát hogy akik nem hivatalosan házasak, nehézségekkel szembesülnek a szabad mozgás során, de és itt abban is hagyom. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony, Ovír asszony. Köszönöm. Szeretném megköszönni a raportőrünknek a munkáját. A három dolog, amiről beszélt, alapvetően jól lefedi az összes mobilitás által okozott problémát. Nem akarom elismételni azt, amit az előttek, előttem szólók már mondtak, mert alapvetően egyetértek ezzel. De a hátrahagyott gyerekek problémái mellett a hátrahagyott nők problémájáról is beszélni kell. hogy általában a férfiak mennek el dolgozni, hónapokra eltűnnek, és aztán a munkanélküli nők otthon maradnak, a családot nem viszi magával a férfi, mert nem rendelkezik megfelelő információval a jogokkal kapcsolatban. Tehát ezen a téren az információ biztosítását kell javítanunk. A jelen technológiai körülmények között ugyanis nem tűnik számomra túl nehéznek, hogyha egy kis prospektust készítenénk a mobilis munkaerő, illetve emberek számára a jogaikról és a lehetőségeikről, hogy rendelkezni tudjanak azokkal a, az információkkal, amelyek az ilyen döntésekhez szükségesek. Ugye már most 10-15 különböző internetes szájtról össze lehet gyűjteni ezeket az információkat, de nem biztos, hogy azon a nyelven, amit a vándor munkaerő megért. Másik kérdés a fizetések problémája. A tagállamok felében a fizetések titko, titoknak minősülnek, például Észtországban a közférában is titokként kezelik a fizetéseket. Hogy lehetne fellépni a nemek közti fizetésbeli különbségek ellen, hogyha a fizetések nem nyilvánosak és nem tudják összehasonlítani azokat? Köszönjük a asszonynak és Cseszkova asszony kap most szó. Já velice děkuji za připomínky. A, uh, Köszönöm szépen, és köszönöm e, az itt elhangzott e, megjegyzéseket is. Nyilván ezeket én most majd megpróbálom bedolgozni az anyagba. Ami a filozófiai hátteret illeti. Úgy tűnik, hogy a nagy dolgokban egyetértünk. Meglepett egy kicsit a hátrahagyott gyerekekre való utalás. Nekem két gyerekem van, de én el nem tudom képzelni egy olyan helyzetet, hogy elmenjek külföldre dolgozni, és hátrahagyjam a gyerekeimet. Ez egy teljesen új jelenség számomra. Én úgy látom ezt az úgy ügyet, beszélés, megbeszéléseket folytatva az Eurest hálózat tagjaival, hogy hogy van egy kis kézikönyv a munkavállalással kapcsolatban, amely tartalmazza azokat az információkat, amelyek a családokra, a szociális jogokra, lehetőségekre vonatkoznak. S jó lenne, hogy kicsit több időnk lenne ezzel a dologgal is eh, foglalkozni. Tudom, hogy eh, az Európai Bíróságnak is van egy eh, releváns véleménye, az Európai Bizottság is kiadott dokumentumot azzal kapcsolatban, hogy mi számít például partnernek, és jogilag kiszámít eltartott gyermeknek. Remélem, hogy legközelebb hosszabb vitát folytathatunk, és ezekkel a kérdésekkel is foglalkozhatunk. Köszönöm Cseszkova asszony, és mi is azt reméljük, hogy lesz még lehetőségünk ezzel foglalkozni ezzel a témával. Május 3-a a módosítók benyújtásának határideje, május 15-én szavazunk, az M szakbizottságban július 15-én szavaznak, és a júliusi plenáris június 15 és a júliusi plenárisra kerül majd ez az anyag. E, tényleg nagyon kevés időnk van, kapkodva kell a következő témát e, tárgyalnunk. Ez a 11-es napirendi pont, a Libének a témája, itt egy véleményt adunk a szervezett bűnözésről, és minden további késedelem nélkül megadom a szót e, Kosta asszonynak. Köszönöm, megpróbálok röviden fogalmazni. Ez egy fontos jelentés a Libe bizottságban, mert ez az első saját kezdeményezésű komplex jelentés, illetve jelentés egy rendkívül komplex témáról, mert a szervezet bűnözésnek nagyon sok aspektusa van. Többek között van egy nemi aspektusa is, amivel nekünk kell foglalkoznunk. Tegnap volt egy raportőr és árnyékelőadó találkozó. Alfano asszony a Libének a raportőre, és már ő Korábban is tiltakozott a sok módosító indítvány ellen. E, emiatt októberre halasztják a plenáris e, tárgyalását ennek a témának. Májusra kell a libés módosítókat benyújtani, és e, szeptember 30-án szavaznak nálunk a 4 -e, május 4-e a, a módosító határidő, és 25-én fogunk szavazni róla, tehát itt voltak változások a dátumokban. Az én véleményemben megpróbáltam tartani magunkat, vagy magamat az 1500 karakteres korlátozáshoz, önkorlátozáshoz. Nyilvánvaló, hogy adott esetben ez bővülhet a módosítók miatt. De mivel itt egy libe jelentésről van szó, azt javasolnám a kollégáknak, hogy a saját módosítóinkkal csak a legszükségesebb dolgokra koncentráljunk, a legfontosabbakra, annak érdekében, hogy ne legyen túl sok a módosító indítvány, és ne legyen túl hosszú a vélemény. Én arra akarok rámutatni a véleményben, hogy a nők és a lányok a szervezett bűnözés áldozatai között túl vannak reprezentálva. Általában személy elleni bűncselekményekről van szó, és a megelőzés leghatékonyabb módja a diszkrimináció elleni fellépés, a társadalmi befogadás és a bűnözés elleni fellépés. A következő Hármas pont. Mivel a nők az elkövetői oldalon kisebbségben vannak, e, mivel által, ugyan általában kisebbségben vannak az elkövetői oldalon, de bizonyos bűncselekmények esetében a nők egyre komolyabb szerepet játszanak az adott bűnszervezeteken belül, például kábítószerkereskedelemben láttuk, hogy a nők száma növekedett, illetve a kerítőként is, embercsempészként is fellépnek, tehát a nőknek a szerepe bonyolultabbá vált, mert egyfelől áldozatok, másfelől viszont bűntársak, tettestársak is lehetnek. Ennek következtében szükséges a bűnöldöző szervek tagjainak továbbképzése, hogy tudjanak ezekről a problémákról, hogy a törvényesség szabályait mindig betartsák és külön odafigyeljenek a női áldozatokra. Én Üdvözöl, üdvözlöm azt az irányelvet, amely az emberkereskedelem ellen lép fel. Ennek elfogadása révén eh, kialakulhat egy európai védelmi térség, ami pedig a, az európai védelmi határozatot illeti, ott eh, megint csak egy alkalmas eszközzel rendelkezünk majd a szervezett bűnözés elleni fellépésre. Konkrét védelmi intézkedéseket is meg kell vizsgálni, társadalmi és gazdasági védelmi intézkedéseket. Sajnálatos módon azok, akik együttműködnek a szervezett bűnözés elleni fellépésben a hatóságokkal, gyakran eh, bosszúnak vannak kitéve. oda kell figyelni azokra a nőkre is, akik eh, aktív szerepet játszanak a szervezet eh, bűnözés elleni küzdelemben. Itt a bírónőkre gondolok, az ügyésznőkre, és a hatóságok részéről egyéb női szereplők. a, az emberkereskedelem is növekvő tendenciákat mutat. Az Eurojust készít ilyen statisztikákat. Azt gondolom, hogy a jelenség elleni fellépéshez szükség van az áldozatok családjainak bevonására és különböző fórumok, egyesületek létrehozására és támogatására. A, ami a kiberbűnözést illeti, a számítógépes bűnözést illeti, ott megint csak a nők és a gyermekek egy áldozati csoportot alkotnak, és mivel a szervezett bűnözés határokat nem ismer, mert az elkövetés az egyik országban történik, de a kár a, egy másik országban következik be. Ez ilyen esetőségekre európai jogszabálynak kell valamilyen választ találnia. kompenzálni kell a, azokat a nőket, akik feljelentik a nemzetközi bűnözői csoportokat, és aztán meg kell védeni őket. Köszönöm, Koszta asszony. Mielőtt a bizottság képviselőjének adnám át a szót, üdvözölnék egy látogató csoportot. Üdvözlöm Önöket. Nemi tanulmányokat folytatnak a Lündi Egyetemen, és most figyelemmel kísérik szakbizottságunk munkáját. Most átadom a bizottság képviselőjének a szót, Svannepo asszonynak para. Thank you very much, uh, Chair. Uh, Köszönöm szépen. Uh, welcomes and can uh, certainly broadly support. Teljes mértékben támogatom. Kosta asszony uh, véleményét, és támogatom Alfano asszony véleményét is. Nagyon röviden most három témára reagálnék. Uh, Először általános jellegű prioritásokról szólnék a Stockholmi akció, illetve cselekvési program révén, és ahogy a múltban is tettük, már nagyon sok uh, cselekvési tervet alakítottunk ki például itt a bűnmegelőzés tekintetében. Éppen ezért támogatjuk azt a három prioritást, amelyet a véleményben hallottunk. Utalnék az ISAK programra, amely pénzügyi támogatást is nyújt a szervezett bűnözés elleni harchoz. Láthatunk bűnmegelőzési projekteket is a listán, amelyek eh, pénzügyi támogatást kaptak az elmúlt években. A bizottság nagyon lényeges támogatást nyújtott az Európai Unió bűnmegelőzési hálózatának is. Ennek során a legjobb eh, gyakorlatok cseréjére került sor. 750 ezer eurót szántunk erre a tavalyi év során, tehát a hálózatra. Számos eh, jogalkotási javaslat panna szerepel a bűnmegelőzés témája, főleg a szervezett bűnözés elleni harc, az előadó is utalt arra, hogy például az embercsempészet mennyire jelentős mértékben van jelen, és ennek értelmében pedig összpontosítanunk kell a tanúvédelemre és az áldozatok védelmére. Az embercsempészet során a nők és a gyermekek különösen sebezhető áldozatok. Éppen ezért nagyon örülünk a legutóbbi jogszabálynak, a legutóbbi irányelv hatályba lépésének, amely támogatja az áldozatokat, és megpróbálja az embercsempészet áldozatait minél hamarabb azonosítani. Az utolsó megjegyzésem pedig az áldozatok védelmének szükségességére vonatkozik. Teljes mértékben támogatjuk ezt kitételt. A igazságügyi főigazgatóság kollégái már jogalkotási kezdeményezéseket is tesznek, május végén kerülnek ezek előterjesztésre. A rendőrséggel együttműködőket, a tanúkat nem érintik ezek az intézkedések, csak azokat a tanúkat, akik egyben áldozatok is. A Just főigazgatóság pedig egy 2004-es kompenzációs irányelvre alapozva szeretné a problémákat azonosítani, amelyek a bűn áldozatainak kártérítéseit akadályozzák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kosta asszony, néhány megjegyzés még a végén. Eh, ringrazio molto la Commissione per questa puntualizzazione anche per la Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak a hozzászólást. Tökéletesen egyetértek az általuk felvetett pontokkal. Igen, ezek is itt megerősíthető területek. Nagyon fontos, hogy a bűnözés elleni programokban ezekre a területekre is kitérjünk. A az igazságügyi főigazgatóság nagy örömömre szolgál, hogy vizsgálja az áldozatvédelem kérdését, és a szervezetbűnözés közvetett és közvetlen áldozatainak a kérdését is vizsgálják, nem csak a nők és kiskorúak esetében, hanem általánosságban. Ez egy keretjelentés lesz, nagyon örülök, hogy hallottam a bizottság beszámolóját. Nagyon szépen köszönöm az előadónak. Ahogy az előadó is említette, egy kicsit több időnk van, hogy benyújtsuk a módosítókat, mint ahogy a kezdetben gondoltuk, tehát május 4-e a módosítók benyújtásának a határideje 25-én szavazunk itt, a LIBE bizottság pedig szeptember 19-én, a plénum pedig októberben szavaz. Folytatjuk a napi rendet, és a következő témánk pedig egy vélemény, és pedig az AFET bizottság illetékes, a címe pedig az EU a demokratizálódás érdekében. Papadopoulou asszony a illetékes szakbizottságunk részéről megkapja a szót. Oh, yes. Thank you very much, Mrs. President. Nagyon szépen köszönöm. Elnök azt, hogy megpróbálok rövid lenni, ismerem az időbeli korlátokat. Örülök, hogy itt van Veronique de Kaiser asszony, hiszen ő az AFET munkadokumentumának a illetékese, amely az EU külső politikáival foglalkozik. Most a FAM bizottság nevében szeretném jelezni, hogy remélem, hogy az AFET szakbizottság az állásfoglaláshoz figyelembe veszi majd a mi módosítóinkat is. De Kaiser asszony munkadokumentumában említésre kerül, hogy az európai külső politikák a demokráciára kell, hogy összpontosítsanak a harmadik országokban. Az én véleményem nagymértékben összefügg azzal, ami például most eh, a közel-keleten, Észak-Afrikában történik. És eh, arra is koncentrálunk, hogy a civil társadalom mit tesz, tehet a demokratizáció érdekében. Az Európai Uniónak támogatnia kell a lentről építkező mozgalmakat a parlamenti demokrácia felépítése érdekében. Ezért is szeretnénk, hogy a nők jelen legyenek a változásokban, amelyek a világ ezen részén most zajlanak. Amit szeretnék eh, javasolni a bizottságunk nevében az, hogy szükségünk van egy általános átfogó európai stratégiára, amely prioritásokat fogalmaz meg, hosszú távú megközelítést, amely a nemek közötti egyenlőséget biztosítja. Az összes közösségi politika projekt cselekvés területén, az Európai Unió területén, főleg a harmadik országokhoz fűződő politikákban. A szociális kohézió, a demokratikus stabilitás és az emberi jogok kérdése is roppant fontos. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió alapvető szerepet vállalna abban, hogy a nemek közötti egyenlőség mindenhol fő téma legyen, hogy a participatórikus megközelítést használja abban a tekintetben, hogy a sztereotípiák ellen harcoljunk, és hogy az erőszak és a nők ellen diszkrimináció minden formája ellen fellépjünk a konfliktus megoldása során. A nőket aktív polgárokká kell változtatnunk. Látjuk a civil társadalom statisztikáit, és látjuk, hogy a döntéshozatalban nagyon lényeges, hogy több nő vállaljon szerepet minden szerep, minden szinten ki kell eh, dolgoznunk a különleges programokat. Végezetül pedig eh, szeretnék beszélni a nemek közötti egyenlőségi programokról, amelyek kiértékelés alatt voltak. Nagyon fontos a szükséges finanszírozás, hiszen hogyha megvan a politikai akarat a demokratizáció érdekében, de nincsen megfelelő forrás, akkor semmit sem tehetünk. Egy utolsó megjegyzésem pedig az, hogy nagy örömünkre szolgál, hogy az Európai Külügyi Szolgálat megpróbál férfiakat és nőket is úgy munkára szervezni, hogy 50-50 százalékban legyenek képviselve. Ezt a célt el kell érnünk, hiszen több nőt szeretnénk látni döntéshozó pozíciókban. Ezek lettek volna az ajánlásaim, most pedig örülök, hogy de Kaiser asszony itt van, és remélem, hogy a jelentésébe az AFED bizottság részéről is figyelembe veszi majd a megjegyzéseinket. Tehát ma 12 óra kellett volna a módosítókat benyújtani, egy kicsit ironikus a saját jelentésem, hiszen már lejárt az idő. Remélem, hogy a véleményem kap még egy kis időt, legalább két órát, hiszen szeretnénk meghallgatni a párbeszédet. Remélem, hogy három óráig lehetséges lesz módon benyújtani a módosítókat, legalábbis ezt kérném öntől. Köszönöm. Köszönöm. Most Záborská asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretném megköszönni az előadónknak szavait, és szeretném támogatni az egyes módosítókat. Jó lenne, hogyha 15 órára tudnak meghosszabbítani a módosítók benyújtásának határidejét. Most néhány általános megjegyzésem lenne. Örülök annak, hogy De Kaiser asszony is jelen van, a jelentés annak bizonyítéka, hogy számos tapasztalatot gyűjtöttek össze a fejlesztési munkaterén. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés számos képviselő érzését, véleményét tükrözi. Az Európai Uniónak hatékonyan kell tenni valamit a harmadik országok területén az emberi jogok betartásáért. Például Észak-Afrikával vagy Fehér Oroszországgal kapcsolatos jelentésekben is utalunk erre. A bizottság képviselői is tájékoztattuk, hogy nagyon fontos az, hogy az emberi jogok megsértését mindenütt kísérjék figyelemmel, és megfelelő szankciókkal reagáljanak. Ebben a jelentésben eh, az Európai Parlament eh, munkájának kiegészítését látom. Remélem, hogy a bizottsággal közösen konkrét javaslatokra kerül majd sor. Most pedig eh, szeretnék áttérni szakbizottságunk véleményére. Köszönetet mondok az előadónknak azért, hogy az emberi méltóságot is aláhúzta hogy az emberi méltóság a nőket és a férfiakat ugyanúgy megilleti az emberi jogok területén. Esetleg még egy megjegyzést tennék az egyes és a kettes ponthoz az előadónk az európai szintű politikáról szól. Én úgy gondolom, hogy azon Európai Unió politikájáról van szó a harmadik országokkal szemben, és ez kívánatos is lenne, amelyekkel Európai Uniós szintű kapcsolataink vannak. Tudjuk, hogy óriási problémák vannak az emberi jogok biztosításával a harmadik világ országaiban. Talán jobb lenne hogyha nem az ideológiai szótárt vagy glossáriumot használnánk ezekkel az országokkal kapcsolatban. Jobb lenne, hogyha a nemek egyenjogúságáról beszélnénk. Azt figyelem meg, hogy néhány ember problémásan viszonyul a nemek közötti egyenlőséghez. Óvatosan kell fogalmaznunk, hogy ne formális üzenetünk legyen. Nem konzekvens az, hogy eh, több országban, például a Kongói Demokratikus Köztársaságban megsértik az emberi jogokat, és mégiscsak toleráljuk, hogy ezt az országot úgy hívják, hogy demokratikus köztársaság. Gratulálok most az elnök asszonynak. Köszönöm, Záborska asszony. Mielőtt átadom a szót Plumb asszonynak, válaszolnék az előadó javaslataira, hiszen sürgős választ adnunk. Nagyon sürgős itt a módosítók benyújtásának az ideje, és az AFET bizottság figyelembe véve már tűztük ki délig a módosítók benyújtását, de ezt meghosszabbíthatjuk. De ez csak is egy kivételes eset. Így a módosítókat 14 óra 00 percig lehet benyújtani. Megvan ez a lehetőség. De legkésőbb 14 óra 00 percig lehet benyújtani a módosítókat. Most pedig szeretném Plumbasszonynak átadni a szót. Thank you, Chair. I... Köszönöm, elnök asszony. Én is nagyra értékelem kollégám Antigónia véleményét és üdvözlöm azt, hogy Veronik de Kaiser asszony itt van velünk. Óriási tapasztalata van ezen a területen, a külkapcsolatok területén, az Európai Unió külkapcsolatai területén, és úgy gondolom, hogy igen, jobban kell hangsúlyoznunk a nemi perspektívát ezen a területen is. Mi is történt az arab országokban, Tunéziában, Egyiptomban az elmúlt időszakban. Az nők kivonultak az utcára és küzdöttek a jogaikért. Most azért harcolnak, hogy megerősíthessék a jogaikat. És azért, hogy az egyenlőségre vonatkozó rendelkezéseket megerősítsék. Ezeket a példákat látván úgy gondolom, hogy hangsúlyoznunk kell jobban azt, hogy szükségünk van a nők teljes mértékű részvételére a béke és a biztonság minden területén, hogy a konfliktusokat megelős, megelőzhessük és fenntartható rendszereket hozhassunk létre. És nem csak ezen a területen, hanem nemzetközi kereskedelemben is alkalmaznunk kell a nemi kérdés fősodrosításának a gondolatát. minden nemzetközi kereskedelmi megállapodásban ki kellene térnünk erre a perspektívára, illetve az iránymutatások, a célzott fellépések végrehajtásában, a nők jogainak a védelmében fel kell lépnünk, a gyermekek jogait is hangsúlyoznunk kell, a gazdasági, szociális és kulturális jogaikat, valamint a kisebbségek jogait. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Végezetül padom, pedig Papadopoulou asszonynak adnám át a szót. Parancsoljon. Igen. Örülök, hogy üdvözölhetem az illetékes előadót az AFE bizottság részéről, akkor most De Kaiser asszonynak adnám át a szót. Parancsoljon. Nem fogok hosszan beszélni, elnök asszony, hiszen inkább meghallgatni szeretném önöket. Azt szeretném elmondani, hogy nagy mértékben támogatjuk az önök munkáját. Odafigyeltem a jelentésemben arra, hogy csak egyszer említsem a nők ügyét, hiszen tudtam, hogy a Nőjogi Bizottság véleményt fog megfogalmazni, és az önök véleményét szerettem volna átvenni. A nemek közötti egyenlőség kérdése tekintetében ez az emberi jogok területén, a külpolitikában is rendkívül fontos, hogy megjelenjen, ezért nagy mértékben támogatom önöket. Nem is mondok többet, hanem azzal zárom soraimat, hogy ez egy privilégium számunkra ez a pillanat, ahogy az előttem szólók is tudják, látjuk, hogy a nők harcolnak, küzdenek, a demokratikus mozgalmakban részt vesznek, és általánosságban ugyanezeket a nőket kizárják ezekből a folyamatokból, a döntéshozatalból. Ezért a véleménye kapcsolatban azt kell elkerülnünk, és hogy, hogy lássuk, hogy ezek a nők, akik a demokráciáért és a szabadságért küzdenek, hogy ők ismét eltűnhessenek. Ezért mondom, hogy ez a, pro, ez a pillanat egy történelmi pillanat. Meg kell ragadnunk a lehetőséget, és tárt karokkal várom az önök szakbizottságának javaslatait. Örömmel és nagy érdeklődéssel várom, ami el fog hangzani. Köszönöm szépen, de Kaiser asszony, Gurmai asszony, egy perce van. Köszönöm. Kakarod? Köszönöm szépen. Történelmi ez a pillanat, ahogy Veronik barátom is mondta, a balkáni háború után is, amikor az újjáépítés megkezdődött, akkor teljes mértékben kihagyták az egész folyamatból a nőket és ez a nemekkel foglalkozó Task Force éppen azért jött létre akkor, hogy megmutassuk, hogy mi nők is itt vagyunk, és ezért köszönöm szépen az előttem szólnak a szavait. Köszönöm szépen, akkor a szót most átadom Papadopoulou asszonynak, parancsoljon. Köszönöm, köszönöm elnök asszony, hogy eh, elhalasztotta két óráig a módosítók benyújtásának határidejét. Remélem, hogy mindenki benyújtja írásban is javaslatát. A nemek közötti egyenlőség prioritás, főleg a harmadik országokban most, ebben a konkrét időben, amikor nagyon sok a szociális nyugtalanság, és az emberek pedig az emberi jogukért szállnak síkra. A nők jogai, emberi jogok, és a nőknek is részt kell kapniuk a döntéshozatalban, hogy alakítsák országuk jövőjét. De Kaiser asszonynak pedig köszönöm, hogy együttműködik a mi szakbizottságunkkal ezen dokumentum elkészítésében. Szeretném elmondani, hogy az Európai Uniónak ezeken a pilléreken kell állniuk, és nagyon örülök annak az őszinteségnek, ahogy eljárt, ne legyen kettős mérce, és a jövőben is pontosan ítéljük meg a helyzetet. Ez pedig teljes mértékben összefügg azzal, amit Záborszka asszony mondotta az előbb, hogy az emberi jogok megsértése teljesen mindegy, hogy melyik országban történik, az Európai Uniónak soha, nem legyen, soha ne legyenek kettős mércéi, legyenek szankciói, az Európai Unió harcoljon a demokráciáért és az európai értékekért. Biztos vagyok benne, hogy a nők jobb lehetőségeket követelnek, és a AFET végső dokumentumába is kerüljen ez be. Köszönöm szépen. Köszönöm miután a módosítók határ ideje már lezárult, azok a módosítók, amelyek beküldésre kerülnek kettő óra előtt el küldendők a titkárságra e-mailben. Most pedig szeretném megköszönni az érdekes délelőttöt, emlékeztetek arra, hogy nagyon érdekes délután vár ránk, hiszen egy eh, nyilvános meghallgatás kezdődik 15 óra 00 perckor. Mindenkit üdvözlök délután, és köszönöm szépen a részvételt, és köszönöm tolmácsainknak is munkáját.